Tisztelt kollégák, akkor meg is nyitnám a bizottságunk ülését. Üdvözlöm közöttünk a mezőgazdasági szakbizottság tagjait. Az elnökük nem tudott eljönni, de amikor rátérünk a 2015-ös költségvetésre vonatkozó módosító tervezetre, akkor a mezőgazdasági szakbizottság tagjainak is megadjuk majd a szót. Rendkívül fontos ez a mostani ülésünk, hiszen a héten tartjuk meg a az egyeztetést a 2014-es költségvetési módosításról és a 2015-ös költségvetés tervezetről. Ami az ülésünk napirendjét illeti, ezzel mindenki egyetért? Mindenki megkapott néhány anyagot, de mivel a digitalizáció korában élünk, ezért a legtöbb anyagot interneten keresztül lehet elérni a közösen meghatározott szabálynak megfelelően szeretnék most beszámolni azon döntésekről, amelyeket a koordinátorok hoztak október 22-én. Ami annak a lehetőségét illeti, hogy egy véleménytervezetet nyújtsunk be az ECON és Amploa jelentéséről, melynek tárgya az európai szemeszter, ezzel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy a korábbi gyakorlatot folytatjuk, és egy véleményt fogunk az ECON jelentésről megfogalmazni, ami az október 15-i trialógus nyomonkövetését illeti. Ezzel kapcsolatban a koordinátorok megerősítették stratégiai jövőképüket, miszerint az egyeztetésnek elsősorban arról kell szólnia, hogy mi történjen a 2014-re vonatkozó költségvetés módosításokról, mielőtt még a 2015-ös költségvetés tervezetről beszélnénk. Ami az 1-től 7-ig tartó költségvetési módosításokat illeti, a koordinátorok jóváhagyták azt a javaslatot, hogy csomagban kezeljük ezen dabokat, és ez egy egységet alkot ezzel kapcsolatban a 3-tól 7-esig tartó jelentéssel kapcsolatban ma iránymutató jellegű szavazást fogunk tartani Döpre úr jelentéséről. Ami a még függőben lévő kérdéseket illeti a 2014-es és 2015-ös költségvetésre vonatkozóan, például, hogy mozgósítsuk-e a szolidaritás és a rugalmassági eszközöket használjuk, valamint a rendkívüli tartalékot. Ezzel kapcsolatban a koordinátorok úgy döntöttek, hogy szavazást tartanak ezen kérdésekről. Szavazást tartunk ezen kérdésekről, miután az egyeztetést már lezártuk. Ami a tervezett ütemtervet illeti, hogyha november 14-én lezárhatjuk az egyeztetéseket, Ezután november 20-én tudjuk vizsgálni a kérdéseket. Ezt akartam most önöknek elmondani, most pedig mindenki megismerheti a módosító indítvány tartalmát a 2015-ös költségvetésre vonatkozóan. Köszönöm Calvinyó asszonynak, hogy eljött ma hozzánk, és kérem, hogy mutassa be nekünk ezt a módosító indítványt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy ezt a módosító indítványt most bemutassuk Önöknek. Amíg, ahogy Önök is tudják, a már említett egyeztetés időszak elején a bizottság bemutatta a módosító javaslatát annak érdekében, hogy a legfrissebb információkkal a közös agrárpolitikáról szembesüljünk. A jelenlegi körülmények között, amelyeket önök is ismernek, és különösen a kifizetési előirányzatok szűkösségére való tekintettel idén szigorúbb megközelítést alkalmazunk, amikor a módosításokról beszélünk, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb, leghatásosabb módszert megtaláljuk a közös agrárpolitika finanszírozására költségvetési szempontból. Ez a javaslat több kérdést felvetett, és ezért szeretném elmondani, hogy hálás vagyok, hogy a mezőgazdasági bizottság tagjai is eljöttek ma ide, és így ezt a módosító javaslatot minden érintett jelenlétében a Költségvetési Bizottság tagjának így tudjuk bemutatni. A mezőgazdasági garancia alap kiadásai költségvetési sorokból finanszírozzuk, és bizonyos célzott, címkézett jövedelmekből, amelyeket a pénzügyi korrekciókból szerzünk, a clearance accountokból, illetve a szabálytalanságból visszahajtva, illetve azokból az illetékekből, kiegészítő illetékekből, amelyek a kvótákból adódnak. A módosító figyelembe veszi a jelenlegi többletet is, ami 2014-ben keletkezett, ezt tovább visszük 2015-re. Ez a címkézett jövedelem lehetővé teszi, hogy kevesebb friss pénzt kelljen alkalmazni. Tavasszal már elfogadtunk egy erre vonatkozó javaslatot. Ez a jövedelem, amiből persze mezőgazdasági politikát csinálunk, csak a garancia alapon keresztül mehet, és nem mehet fölé a felső határ alatt meghúzott vonalnak. Tehát ez egy címkézett jövedelem, amely az EAGF subsidingon túl van még. Hogy mindenki értse, ezt a címzett jövedelmet kizárólag mezőgazdasági célra lehet használni, és csak további jövedelmekkel lehet további célokat finanszírozni, tehát más célokat. A módosító indítvány növelte a garancia alap 2015-ös ellátottságát 17 millió euróval, ahogy a táblázatból is kiolvasható, ami megfelel annak az összegnek, amit becsültünk a célzott jövedelmek alapján. 465 millióval növekedett ez, szemben az előzetesen becsült el, és mondom, ismételem, így a friss pénzek szükségletét lehet csökkenteni 448 millió euróval. Ez ez azt is jelenti, hogy a kötelezettségvállalások területén 448-ra lehet az garancia alap sorát csökkenteni a második fejezetben, így a margin a felső határ alatt nő 745 millió euróval, amely kizárólagosan mezőgazdasági célokra használható föl. Három pontot szeretnék tehát hangsúlyozni. Nem veszünk el pénzt a mezőgazdaságtól, sőt, inkább több pénz van a garancia alapban a módosító révén. A budget appropriation. És eh, a margin így tehát eh, nőtt, és eh, így több a pénz gyakorlatilag a közös agrárpolitikára nem veszünk ki a garancia alapból célzott pénzeket, nem mezőgazdasági célokra, ez jogilag sem lenne lehetséges, és nem is tervezi senki, senki. Ami pedig a tej kiegészítő illetéket illeti, ezt is ezen kívül lehet megtenni. A következő fólia az idei helyzetet próbálja bemutatni, azt, hogy a sürgősségi, az orosz embargóval kapcsolatos kiadásokat hogyan tervezzük finanszírozni. A mezőgazdasági év 2016. októberig tart, ezért áthúzódik mindig a következő költségvetési évre. Jelenleg úgy becsülik, hogy az orosz válság miatt kialakult többletköltség miatt 324 millió a zöldség ágazatban, és 20 millió a tej ágazatban. De az orosz embargó kapcsán kiderült sok minden egyéb is. Amikor a válság nyár közepén elkezdődött és október 16-áig tart ugye az év, akkor kiderült, hogy nem lehet a jelenlegi költségvetésre ráterhelni ezt, hanem csak a 2015-ösre. Éppen ezért a 2014-es válságalapot nem kellett, lehetett felhasználni, viszont 2015-ben ez a pénz visszajön. Körülbelül 450 millióról van szó itt a pénzügyi szigorról szóló rendelkezés alapján. Kérdés az, hogy hogyan kezeljük majd a az év második felében mutatkozó válságot. Tehát a válság alap gyakorlatban ugye csak az első évre, első fél évre vonatkozik, pedig ez így nyilván nem jó. Ezért próbáljuk ezt itt a módosításban kezelni. Hogyan lehet behozni tehát a képbe ezt az aspektust? Az első lépés az lenne, hogy mérjük föl a jelenlegi konkrét igényeket, a különleges intézkedésekből fakadókat, és rendeljük hozzá a megfelelő költségvetési sorokat, mégpedig prioritási sorrendbe rakva őket, és ha vannak a becsültnél nagyobb bevételek, már pedig vannak olyan sorok, amelyekre ez igaz, akkor azokat meg kell próbálni átcsoportosítani, illetve a tagállamokkal folytatott korrekciós igényekről szóló tárgyalásokból is következtethető ez. A bizottság valószínűleg a tartalék egy részének átvitelét fogja kezdeményezni. Első lépésként, és az újdonság, a tagállamok engedélye alapján, amit a zöldség intézkedése kapcsán múlt héten megadtak, csak 30 százaléka lehet az eredeti 37 milliós becslésnek átutalni, és ez azt erősíti meg, amit már korábban is éreztünk szeptemberben, hogy túlbecsültük az igényt. A válság intézkedésekre előirányzott költségvetés úgy tűnik, hogy túl tág lett, és a valós költségek úgy tűnik, hogy mégis kisebbek lesznek. A sajtárolásra vonatkozóan hasonló a helyzet a sok olyan ö, igénylő is volt, akik soha nem is exportáltak ö, Oroszországba sajtot, és most kiderült, hogy túlzóak a költségvetési erő, előirányzatok. Ezt a trendet, ha figyelembe vesszük, és az eddigi felhasználási mutatókat, akkor úgy néz ki, hogy nem fogjuk 2015-ben kimeríteni a válságalapot. Az új becslések a maradék összegre vonatkozóan 118 millióról beszélnek, szemben a 88 millióval, és még mindig a folyamat elején tartunk. Final, uh, Végül pedig az utolsó diát a válság alapal kapcsolatban szeretném megmutatni, mert nagyon sok reakciót hallottam ezzel kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeink vannak a válság alap felhasználására. Ez az utolsó lehetőség, de 433 millió értékben 2015-re ezt előirányoztuk, és a garancia alap végrehajtása fogja majd megmutatni, hogy tényleg szükség lesz-e erre egyáltalán, és hogy milyen összegben. A válság alap felhasználása tehát a garancia alap felhasználásától függ, és az oda tartozó előirányzatok felhasználásától. Egy biztos, hogy a, a termelőknek nem kell a válság intézkedéseket külön megfizetniük. A válság alap kapcsán eszünkben jutott a 2015-ös évvel kapcsolatos pénzügyi fegyelemre vonatkozó új szabályok, amelyek alapján azt látjuk, hogy amikor a 2014-es első konkrét összegek megjelentek, akkor minden mezőgazdasági szaklap nagyon negatívan kommentálta ezt, de a 2015-ös garancia alap végrehajtás vége felé már látszik, látszani fog, hogy nagyon sok pénzt nem használtak föl, vissza lehet utalni, vagy nem kell elkölteni. Tehát az a túlzó negatív reakció most kezd enyhülni. A jó hírrel azonban nem számolnak be, hogy vissza lehet ezeknek a pénzeknek a részét fizetni, úgyhogy nem sértjük meg a fegyelmi szabályokat. Felszabadultak tehát új pénzek a célzottak mellett, és azt javasoljuk most, hogy ezeket csoportosítsuk át olyan célokra, amelyek területén szűkösek a pénzek. A, például a kifizetési területeken Dominik biztos bemutatta nekünk, emlékeznek a kollégákra, azt, hogy a parlament és a bizottság közötti intézményközi találkozón azt javasolták, hogy legyen egy globális transfer a fizetési kötelezettségek enyhítésére. Ez a globális transfer idén viszonylag alacsony, 175 milliós, ami nem meglepő, mert nagyon szűkösek a határidők. Azt mondjam, próbálja az elnök fél. Egy kicsit tudna lassabban beszélni, hölgyem? Mert a tolmácsok küzdködnek a tempóval. Köszönöm a tolmácsoknak a munkát. Igen, tényleg tudjásan beszélek, belátom. Csak azt próbáltam kifejteni, hogy mit javaslunk a felszabadult kifizetési előirányzatokkal, a többlet felszabadult bevételekkel. Azt javasoljuk, hogy ezeket tehát csoportosítsák át a költségvetés azon területeire, ahol valódi szükségletek vannak. Mindenki emlékszik rá, hogy Dominik biztos ugyanebben a teremben egyszer már elmagyarázta nekünk, hogy mennyire gond van a kifizetésekkel idén és az új MFF csökkentette a felső határokat, és ezért sok költségvetési sor kapcsán kiderült, hogy már hamarabb felhasználásra kerültek, mint az év vége, tehát elfogyott a pénz, és ezért kicsi a globális transfer, 175 millió, történelmileg ez egy minimális összeg. A kifizetési előirányzatok területén nagyon szűkös a helyzet, és ezért ebben a szövegben 448 millió euró értékben azt javasoljuk, hogy történjen átcsoportosítás két fázisban, számos egyéb témára. Mire? Például az energiaügyi projektekre, a, és a kettes fejezet témáira. Több mint a felét az összegnek azonban az egyá fejezet venné föl, 240 milliót. Az Európai Gazdasági Helyreállítás Programja 145 millió értékben már kapott számlát, hogy ne legyen késődelmi kamat, ezt ki kéne fizetni. Aztán a 2020-as Horizont program van is kifizetési elmaradásaink vannak, a megígért előfinanszírozást eddig nem fizettük ki, tehát ezeket a kifizetéseket most akkor az egyából meg kell oldani. Ami a kettes fejezetet illeti, itt a LIFE program és az EFF érintett, a LIFE 35, a másik 16 millió értékben. A Life Plus ugye környezetvédelmi programokat jelent, itt is a késő kifizetések miatt tikamat fizetés szeretnénk elkerülni, illetve a halászati alap területén ugyanez a helyzet kisebb összegben. Egyre nagyobb a felhalmozott ki nem fizetés. A négyes fejezetben is a DC és az NI programok, vagyis hát a szomszédsági politika területén. Itt csak annyit tudunk elérni, hogy esetleg csökkentjük valamelyest a növekvő kifizetési hátralékot. Tehát meg kell találnunk a módját annak, hogy ezeket a pénzeket a kifizetési területekre, az 1-es, 2-es és 4-es fejezetre tudjuk átirányítani. Utolsó diám következik, most fogom befejezni. Még ezt megengedik? Kérdezni akarnak? Parancsoljam. El, elnök úr, senki nem tolmácsolt se nyelvre, úgy tűnik nekem. Más nyelvek vannak, és én nem tudok angolul ha, jól. Ha senki nem tolmácsol nekem angolról, akkor ez egy angol nyelvű ülés. Köszönöm. vous It's okay. It's okay. Megjött a tolmácsolás, köszönöm. Valami technikai gond lehetett. Akkor ö, folytassa, azt mondjam, de ha lehet, akkor egy kicsit lassabban, ahogy már az utóbbi percekben is tette. Már a végén tartok. Elnézést, hogy hadarok. Igen, ez egy nagyon bonyolult és technikai területe a költségvetésnek ezt a zsargont nehéz nélkülözni is, de megérteni is. Megértem, hogy gond van, ha túl gyorsan beszélek. Na, tehát remélem, hogy kiderül azért a lényeg, és az előadás a fő okokat azért felvázolta érthetően, hogy a bizottság miért javasolja ezt a 2015-ös módosítást. Tehát az első fő üzenet a módosítás növeli a garancia alap kiadásait a 2015-re vonatkozó előzetes költségvetés tervezethez képest, és ebben már benne van az orosz válság kezelése is. Ez nagyon fontos üzenet és tény, amit tehát ne felejtsünk el a viták során. A második fő gondolat az, hogy a módosítás arra épül, hogy a sürgősségi intézkedéseket sorrendben fogjuk bevezetni, mégpedig először minden átcsoportosítási lehetőséget igénybe veszünk, a válság alapot csak akkor használjuk fel, ha feltétlenül szükséges, és megpróbáljuk kihasználni a felső határ alatti margint a garancia alapon belül. Úgy gondoljuk, védhetetlen az a megközelítés, amely azt mondaná, hogy a második fél évben nem lehet a válságalapot kezel, használni, tehát akkor is lehessen hozzáférhető, és azt sem tartjuk jó megközelítésnek, hogy külön félretegyünk nem létező, nem ismert véletlen eseményekre a költségvetésben, a mezőgazdasági területen pénzeket. Tehát az átcsoportosításokkal próbáljuk megoldani a sürgősségi kifizetéseket az 1-es, A, 2-es és a 4-es fejezetekben. Köszönöm, hogy meghallgattak, szívesen válaszolunk kérdéseikre, ha vannak. Merci, madame. Elnök. Köszönöm, asszonyom, ezt az előadást. Valóban rendkívül technikai jellegű volt a bemutató, de valóban, ami ezen módosító indítványt illeti, bizonyos kérdések felmerültek, és aggodalmak, sőt ellenvélemények is, és mindenképpen a technikai érvelést és a politikai érveket össze kell valahogy egyeztetni. Ez a mi eszmecserénknek is, ma délelőtti eszmecserénknek a célja, a mezőgazdasági szakbizottság tagjainak a részvételével. Zsaten Maki asszony szeretne egy kérdést feltenni. Vous avez la parole. Megadom a szót, kérem. Csepád parle finnois lang. que Finnül fogok hozzászólni, mert a mezőgazdasági nyelvezetet és a költségvetési nyelvezetet nagyon nehezen tudom más nyelven elmondani. Kieli ranskaksi ja koko tämä budjettiasia. Ami a mostani hozzászólásomat illeti, új tagja vagyok a parlamentnek, és ezért nagyon nehéz lenne más nyelven, mint finnül előadnom a kérdésemet. Remélem, hogy megfelelően fogok fogalmazni, és remélem, hogy a fő üzenetemet mindenki meg fogja érteni. A kérdésem a következő. Az orosz kérdésre, az orosz szankciókra vonatkozóan azt szeretném tudni, hogy a tejtermelők bevétel kieséseit hogyan tudjuk kompenzálni, és mikor kerül erre sor. A mezőgazdasági tanács és az előző biztos azt mondták, hogy a balti és finn tejtermelőknek már most meg kellett volna kapniuk még idén az egész kompenzációs csomagot. Most a bizottság másként döntött, és átcsoportosítottak összegeket az ebola elleni küzdelemre és fejlesztési célokra. Természetesen ez a két kérdés is rendkívül fontos, ez egészen bizonyos. De az Európai Unió megígérte, hogy kártérítést ad a tejtermelők bevétel kiesésére, és éppen ezért mindenképpen ezt a szavát tartania kell, tehát még idén ki kell ezen összegeket fizetnie. Nagyon örülök annak, hogy azt hallhattuk, hogy a kompenzációs csomag most már túlságosan nagy, túlságosan bőkezű. Hogyha tényleg ez a helyzet, akkor még inkább meglep az engem, hogy a bizottság miért döntött úgy, hogy elveszi a kompenzációs csomagból ezt az összeget, és másra fogja átirányítani. Azt gondolom, hogy a gazdák között különbséget teszünk, van akiket már kifizettek, van akiket már még nem. Miről van itt szó? Esetleg mi északon nem olyan jól védjük az érdekeinket, mint a déleurópaiak? Nem hiszem, hogy ez lenne a valódi oka. Tehát, hogyha valamit megígértek, akkor azt tegyék is meg. A kérdésem tehát az, hogy miért történt ez az átcsoportosítás. Remélem, hogy a bevételkiesést a lehető leghamarabb kárpótolni fogják még idén. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen itt nagyon komoly kiesésekről van szó. Bizonyos gazdáknál ez akár azt is jelentheti, hogy csődbe mennek, és nem tudnak már gazdálkodni. És közben természetesen az EU hitelességéről is szó van. Hogyan hihetünk az EU ígéreteinek, hogyha nem tartja az be? Merci. Elnök, köszönöm. Nyíriáda képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Írország nagyon aggódik a módosítás miatt. A 430 milliós válság keret úgy jön létre, hogy a közvetlen kifizetések kedvezményezetjeitől veszünk el forrásokat. Összességében tehát 89 millió marad a 2015-ös keretben. A Finnország és a balti államok tejtermelőire vonatkozólag különböző intézkedéseket tervez a bizottság, ez valószínűleg kimeríti az egész keretet, ami nagy kihatással lesz Írországra, ahol a mezőgazdaság rendkívül fontos. Gyakorlatilag a mi gazdáinkat büntetik azzal, hogy egy 1,3%-os csökkentést is rájuk rónak, azon felül, hogy egy marhahús válság is van Írországban, és hát Látni kell ezt az általános európai válság kontextusában is. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy a költségvetés nagyon szűk keretek között mozog, minden egyes fejezetben, de nem gondoljuk, hogy hogy az MG-ból való forrás elvonás megoldaná a problémát. Egy harmadik kérdést is meghallgatunk, és utána a Calvin asszony tud ezekre válaszolni. Muito obrigado, Sr. Eh, presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer a explicação. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Calvinio asszonynak ezen magyarázatokért. Ezek nagyon fontosak számunkra, és valóban alapot ad arra, hogy utána valahogy dönthessünk, és közben tisztázza is a helyzetet. Az első kérdés egyértelmű. Azt szeretném tudni, hogy bármilyen káros hatást jelente a gazdákra nézvén ez a módosító indítvány. Ez az első kérdésem nagyon egyértelmű, egyszerű kérdés. Másodszorban a 2015-ös költségvetésre vonatkozóan azt szeretném tudni, hogy 2015-ben, hogyha még rosszabbodik a válság, akkor van-e olyan mechanizmus a kezünkben, amelynek segítségével a gazdák számára lehetővé tesszük azt, hogy kompenzációt kapjanak, például az orosz embargó vagy valamilyen más válság miatt. Még tovább pontosítok ezen második kérdésemen. Mit javasol a bizottság abban az esetben, hogyha a válság tartalékban előirányozott összeg nem elég arra, hogy lefedjük a sürgősségi igényeket. Milyen megoldásokat javasol a bizottság? Milyen vállalásokat tud tenni a bizottság azért, hogy garantálja azt, hogy ezen módosító indítványnak semmilyen káros hatása, sem közvetlen, sem jövőbeni káros hatása nem lesz, amennyiben a válság még tovább erősödik, vagy romlik a helyzet mi történik akkor, hogyha az embargót fenntartják, és hogyha a rendelkezésre álló összegről kiderül, hogy az nem elegendő. Elnök, köszönöm. Javasolnám, hogy Kálvinyó asszony most ezen három kérdésre válaszoljon, utána pedig a többi képviselőnek is megadom a szót, hogy feltegye a kérdéseit. Nem Kálvinyó, sur un rythme... asszony, kérem, lassan válaszoljon a feltett kérdésekre. Yes, thank you very much. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a kérdéseket. Valóban tükrözik azt, hogy milyen reakciókra kellett számítanunk a nyilvánosság előtt is. Az egész költségvetés rendkívül összetett, komplex, de úgy gondoljuk, hogy a nyilvános vita egyelőre nem tükrözi azt, hogy mit is szándékozik a módosító indítvány elérni. Ami a tejtermelőket illeti, illetve az ő veszteségeiket, nagyon világosan szeretnék fogalmazni, nem született döntés, és a bizottság nem tett semmit a 2014-es költségvetésre vonatkozólag, semmiféle átcsoportosításra nem kerül sor. Mi mindig a 2015-ös költségvetésről beszélünk, Mindig a következő évi költségvetésről beszélünk. A 2014-es költségvetésben a mezőgazdaságból nem vontunk el semmiféle forrást, sőt a költségvetés az idén egy többlettel rendelkezik, amely többlet 2015-re eh, kerül áttételesen, ahogyan elmondtam már korábban is. A gazdákat kompenzálni fogjuk, és ez nem az idei költségvetésbe tartozik, hanem a jövő évi költségvetésbe. Nem született tehát olyan döntés, amely a gazdák kompenzációjának késedelmét eredményezé, a módosítás erre nem lesz kihatással. Ami a második felvetést illeti, a további intézkedések hatását a tartalékra, illetve hogy van -e egy konkrét kompenzációs csomag. Nos, először is, ahogyan már elmondtam, az intézkedések végrehajtását kell szem előtt tartanunk. Intézkedésekről születtek döntések, de utána azt láttuk, hogy a piaci körülmények miatt a gazdánk nem éltek a lehetőségekkel, nem voltak vonzóak a számukra. Már jeleztem korábban, ami a végrehajtást illeti, 30%-os abszorpcióra került sor a gyümölcs és zöldségpiacon, és a tejtermékekre vonatkozó intézkedéseket le kellett állítanunk, mert nem voltak hatékonyak Finnországban és a balti államokban, ahol elsősorban hatásokat akartunk elérni. Ezért a balti államokra és Finnországra vonatkozólag a bizottság egy külön csomagot készít. Ez elő, ezt előkészítjük jelen pillanatban, sajnos a részletekről egyelőre nem tudok beszámolni. Fernández úr kérdésére válaszolva, azt hiszem a 9-es dián szerepelt a megközelítésünk erre vonatkozóan. Tehát a sürgősségi intézkedések esetében egy bizonyos lépés sorozat kerül végrehajtásra. Csak akkor használjuk fel a tartalékot, hogyha arra valóban szükség van, és csak olyan mértékben, amennyire szükség van rá, és a jövőbeni válságkezelésre vonatkozó forrásokat, illetőleg pedig, hogyha nem elégséges a források, vagy nem lehet előre jelezni, illetve előre látni, hogy egy-egy eseménynek milyen hatásai lennének, például az orosz embargónak, akkor van egy marzs, amelyet aktiválni lehet egy módosító indítvány révén. Tehát a mezőgazdasági fejezet az a fejezet, amely a legtöbb biztosítékkal rendelkezik, hogy kezelni tudjuk az előre nem látható események okozta károkat. Itt vannak tehát a kötelezettségvállalások, aztán itt van a marzs, aztán vannak bevételek is, itt van a válság, tartalék, tehát több olyan mechanizmus van, amelyel kezelni tudjuk az esetleges 2015-ös váratlan események okozta hatásokat. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy amíg van más lehetőség, addig nem nyúlunk a válság kerethez. Tehát lesz egy mechanizmus, amely meghatározza, hogy mi a leghatékonyabb módja a szükséges intézkedések finanszírozásának. Tehát, hogyha a válság tovább tart, folytatódik, és hogyha a módosító indítvány által előirányzott további források nem elégségesek, akkor még mindig van egy marzs, amely a jövőbeni költségvetést módosító indítvány keretén belül lehetőséget biztosít, mozgásteret ad. Les questions, Monsieur Donano. Rendben, most pedig Donano úrnak adom meg a szót, hogy tegye fel a kérdését. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen. Valóban Sokat beszéltünk és írtunk ezen módosítóindítványról, indítványról, és a mezőgazdasági szektorban is aggódnak emiatt. A költségvetési mechanizmusok valóban nagyon összetettek, ezt ma is láthattuk, de a lényeg mégiscsak az, hogy Európában megtarthassuk a mezőgazdasági termelést. És hogyha sikerül az 2000 14-es, 15-ös orosz embargóval kapcsolatos kifizetéseket rendezni, és ezt szeretném most látni. Még mindig nagyon sok bizonytalanság maradt. És ezért a feladatunk az, hogy garantálhassuk azt, hogy az Európai Unió az ígéretét betartsa, egyrészt ami a közös agrárpolitikát illeti, hiszen itt Európa hitelessége a kérdés. Hogyha a válságtartalékot előre mozgósítjuk, akkor fennáll annak a kockázata, hogy a jövőt tesszük kockára, hiszen várhatóak még további válságok. A Az erdőgazdálkodásban várható a válság, és a tejtermelés válsága is még tovább tart. És ezt még csak tovább nehezíti az orosz embargó kérdése. Ami a tej kérdését illeti, a tejkvóta rendszer végével és a versenyre való nyitással fennállanak a kockázata, hogy túltermelés legyen Európában, és ez nagyon komoly nehézségeket okozhat. Ezzel kapcsolatban már öt évvel ezelőtt is felszólaltam de még hozzátenném ehhez azt, hogy a mai tejgazda, tejválságnak nem várható következményei lehetnek a marhahús termelésre is, hiszen a marhahús általában a tejtermelésnek az egyik mellékterméke, hogy úgy mondjuk, és természetesen Franciaországban már ismerjük az ezzel kapcsolatos aggodalmakat, de egész Európára vonatkozik mindez. Tehát az egész európai mezőgazdaságot féltem, hogyha egyszerűen nem tudunk választ adni ezen már ma előre látható válságokra. Ha ma mozgósítjuk az egész válságtartalékot a mai válságra, ez szerintem felelőtlen döntés részünkről. Elnök, köszönöm. Most kaptam egy üzenetet, ezt Gadia Zaval képviselő részéről szeretném most önöknek elmondani, a repülőjével valami probléma volt, és ezért ma nem tud itt lenni velünk a délelőtti ülésünkön. Ezt nagyon sajnálja, és azt gondolja, hogy a módosító indítványjal kapcsolatban ne döntsünk ma, csak csütörtök délelőtt, amikor az egyeztetést fogjuk előkészíteni. Most pedig Gressle képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm. Nagyon izgalmas volt ez a beszámoló, köszönjük szépen. Tehát, hogy 480 millió gazdálkodhatnánk. De ezt miért nem láttuk előre? Ez egy nagyon nagy összeg ehhez képest. A tanácsban ugye megpróbálunk koldulni most, és akkor azt látjuk, hogy megint túl méreteztük a költségvetést ezt nem szívesen hagyja az embert. Jó, tudom, hogy a piaci árak miatt és a várakozás miatt itt is be kellett tervezni némi levegőt, de megint túl kalkuláltunk. Tehát miért történt ez? Ez az első kérdésem. Második kérdésem a Oroszországgal kapcsolatos kompenzációt illeti. Előzőleg jogosan elmondta, hogy a bizottság a kifizetésekkel e témában most leállította az új igényeket, és az eddigieket mind kifizette, annak ellenére, hogy a csalás gyanúja többször felmerült, nem csak a sajt ágazatban. Tudjuk, hogy egyes országok sokkal több bet kérte kompenzációként, mint az adott ország teljes termelése ezt indokoltá tenni az adott ágazatban, és pláne az orosz export. Tehát ha vannak ilyen kétségek, akkor miért fizetett ki mindent a bizottság? És megint ez a gondolkodás, hogy ezt majd egy elkövetkezendő pénzügyi korrektúra során majd orvosoljuk, ez nem fogja a tagállamokat lelkesíteni, mert sem az adófizetők, sem a tagállamok nem fizetnek vissza szívesen pénzt. Pláne nem ezen az érzékeny területen, és sem a nemzeti költségvetésbe, sem az európai költségvetésbe. Tehát ez nem mindegy, hogy, hogy ha vannak értelek, akkor miért fizetünk ki mindet, mindent. Nem kellene már eleve ö, a pénzek kifizetésekor odafigyelni, és nem a visszatérítésekkel operálni? Tudjuk, hogy a nemzeti érdek az, hogy maga a nemzeti kormányok sem akarják feltétlenül feltárni ezeket a visszaéléseket, hiszen mégiscsak a pénz hozzájuk jutott, ha már egyszer eljutott. Dessúrnak fogok most szót adni, aki a mezőgazdasági bizottság tagja. Köszönöm szépen, elnök úr! Tíz éve vagyok itt a parlamentben, először a Költségvetési Bizottságban, először vagyok, és elnézést, ha nem mindent értek pontosan. Béderjár kollégám sajnos nincs itt, ő viszi ezt a dossziét. De azért néhány dologról van véleményem. Nem értem, hogy a bizottságnak mi tartott ennyi ideig, hogy például a, a finn tejtermelőknek segítsen. Amikor az ember gyakorló mezőgazda, akkor jogosan nem érti, hogy mi tart ezen ennyi ideig. Beszéltem a lett és a finn agrárminiszterekkel, és egy, szerintük egy sokkal egyszerűbb kompenzációs rendszert lehetett volna kialakítani. 40 centet kaptak korábban, a termelő kompenzációként, és pont a, az orosz válság után pedig 20 centtel ez csökkent ez a kompenzáció, és akkor már a fennmaradásuk vált kétségesé. Nem lehet így kezelni a termelőket. Nagyon egyszerű rendszert javasoltunk, Reszle asszony is azt mondta, hogy ez, ez olyan rendszer lett volna, amely nem is lehetett volna visszaélni. Négy cent a költség 16 cent marad a gazdálkodónak, ebből nem lehet megélni, ebből nem lehet rövid időig sem fennmaradni. Tehát a balti termelőkre vonatkozóan egy komoly politikai üzenetet fogalmazhattunk volna meg, hogy Európa képes a lépésre, de Európa valóban nem képes a fellépésre, ha én ugyan bajor vagyok, de nálunk is 5-18 centes visszaesés volt az árakban, és a balti államokban pedig itt már a túlélés volt a tét. Ha európai politikai szervezet, akkor erről döntést kell hoznia, és lépnie kell. Ami pedig a költségvetési helyzetet illeti Belanda Castro úrral és Jeff Nicholsonnal és Róda kollégával az LD-ból és Juncker e, egyeztetem, és Juncker úrnak levelet írtunk, amelyben megfogalmaztuk, hogy elfogadhatatlan, hogy az agrárpénzekből más célokra ö, e, fordítanak. Ö, e, ugyan mit jelent 4 millió euró a válság tükrében, amikor 120 20 millió kilogramm tejről van szó, és ha csak 5 centtel csökken a tejára, akkor az 6,5 milli, milliárd euró. Ha 10 centtel csökken a, a tej ára, akkor 13 milliárdról beszélünk. Tehát kell, hogy legyen valamilyen költségvetési módszer arra, hogy a válság alapot fel tudjuk használni, és a válság alapot ne csökkentsék folyamatosan, itt súlyosak a bajok. Tehát kérem, hogy ezeknek a gazdálkodóknak azonnal segítsenek, és a külön illetéket is megfizető balti gazdálkodók helyzetét valahogy tegyék rendbe, hogy megmaradhassanak egyen. Merci. Elnök, köszönöm. Calvino asszony. Yes, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget adnak arra, hogy reagáljak az elhangzottakra. Csak egyet érteni tudok. A politikai megállapításokkal mi szerint eh, tiszteletben kell tartani a kötelezettségvállalásokat, és meg kell védeni a közös mezőgazdasági politikát és Európa hitelességét is. Az alapelvekben tehát egyetértünk. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezeket a célokat a, eh, a leg eh, kisebb ráfordítással elérni, tekintettel arra, hogy az Európai Unióban a költségvetés nagyon szűk keretek között mozog jelen pillanatban. Gressle asszony megjegyzésével kapcsolatosan a következőket mondanám. Egyrészt a mezőgazdasági költségvetésben van egy többlet, tehát ez nem lephet meg senkit, hiszen számos olyan eszközünk van, amelyet az év végén visszatérítünk bizonyos körülmények között, Ebből adódik az, hogy minden évben egy többlet alakul ki. Megnéztem az idei számokat is. Körülbelül egy 900 körüli több, többletről van szó az idén, és ennek egy része abból eredeztethető, hogy a fiskális fejelemre vonatkozólag visszatérítésekre kerül sor, a válság keretet sem használtuk fel, tehát lesz egy többlet, amelyet vagy visszafizetünk, vagy pedig beépítünk a következő költségvetésbe a szükségletektől függően. Megpróbáljuk előrejelezni, hogy 2000, illetve megbecsülni ezt, hogy 2015-ben milyen bevételek várhatóak. A korrekcióknak köszönhetően, illetve a bizottság és a tagállamok közötti vitatárgyát képező jelenlegi korrekciók azt eredményezik, hogy jövőre még egy nagyobb bevételre eh, teszünk sort, 2000, eh, teszünk szert 2015-ben, eh, azonban el szeretnénk kerülni, hogy a források nem megfelelő felhasználása miatt egy még nagyobb többlet alakuljon ki. Ami a csalásokat illeti, nincs információm arról, hogy csalás gyanúja állna fenn mi azt látjuk, hogy bizonyos intézkedések nem voltak eléggé célra vezetőek, túl általánosak voltak, ezért olyan gazdák és kedvezményezettek lehettek, akik korábban nem exportáltak Oroszországba. Ez nem konkrétan csalás, hanem sokkal inkább azzal függ össze, hogy az intézkedés tehát nem volt eléggé célzott, hanem túl generikus, túl általános jellegű volt. Néhány képviselő felvetette azt a kérdést, hogy a balti államokra és Finnországra vonatkozó intézkedéseket miért nem fogadtuk még el. Én azt gondolom, ez nem azért van, mert a bizottság lassú. Folyamatosan zajlik a vita a mezőgazdasági tanácsban. Biztosítani akarjuk azonban, hogy az intézkedések, amelyekről döntünk, célzottak legyenek, objektív kritériumokat kell tehát meghatározni, hogy mely gazdák férhetnek hozzá a forrásokhoz. Bizonyos kérdések nagyon összetettek, nagyon komplikáltak. Az egyik indikátor mutató például az objektív ár, és a finn piacon például az objektív ár jelen pillanatban relatív magas. Relatív maga, viszonylag magas, és ez nem indokolná a javasolt intézkedések végrehajtását. A mezőgazdasági miniszterek tanácsában tehát az ilyen és ehhez hasonló kérdésekről tárgyalnak, éppen ezért nem sikerült még elfogadni a finn és balti államokra vonatkozó csomagot, de úgy látom, létezik politikai szándék arra vonatkozólag, hogy megoldást találjunk e konkrét problémára. Elnök, köszönöm. Kuzmiuk kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet valóban nagyon aggasztó. Az orosz szankciók nem érnek véget. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a jövő évi válságkeretet növeljük meg. Lehet, hogy ez az egyetlen megoldás arra vonatkozólag, hogy ezt a hatást valamilyen módon ellensúlyozzuk. Az, amit azonban a bizottság képviselője mondott, egy nagy félreértésen alapul. Az orosz szankciók ugyanis pont ahhoz vezetnek, hogy az összes mezőgazdasági termék kapcsán alacsonyabb árak érvényesülnek, például Lengyelországban, az én hazámban is. Van, ahol 30-40%-os csökkenés tapasztalható, van, ahol még akár 70%-os csökkenésről is beszélhetünk a válság előtti időszakhoz képest. A bizottság képviselője arról beszélt, hogy az idei forrásokat nem vették igénybe kellően a gazdák, de a bizottság által javasolt konstrukció miatt nagyon kevés gazda tud csak profitálni egy esetleges kártérítésből. A gyümölcs és szektorban például nagyon konkrét szabályok vannak, de összességében azt mondhatjuk, hogy az embargó miatt az összes mezőgazdasági termék esetében a piacon alacsonyabb árak alakultak ki. A bizottság által javasolt konstrukció segíthet ugyan a mezőgazdaságon, ezt szeretném hangsúlyozni, és ugye többek között Lengyelország is érintett, évi körülbelül másfél milliárd értékben exportáltunk eddig Oroszországban mezőgazdasági terményeket, tehát az orosz embargó nagyon nagy csapást jelent a lengyel gazdák számára. Szeretném még eh, felvetni a válság eh, keret jövő évre való átcsoportosításának ügyét is, azt hiszem itt is nagy a félreértés. Merci. La parole est... Elnök, köszönöm. Albrecht úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó lenne, ha még a bizottság néhány dolgot elmagyarázna nekünk. Eddig az eszmecsere során a szankciókról volt szó, az embargó intézkedésekről, a kifizetésekről, de azért eh, ez így nem igaz, hogy mindent kifizettek. Szeretném pontosabban tudni, melyeket fizették ki, és melyeket nem. Aztán a mezőgazdasági bizottsági kolléga is kérdezte, én is kérdezném, hogy miért nem sikerült minden ö, eszközt eddig mobilizálni. Tehát szeretném pontosan tudni, hogy mit, mennyit, milyen területen fizettek ki. Ez így egyszerűsítés volt a bizottsági képviselő részéről, hogy mindent kifizettek már. A Költségvetési Bizottságban pedig számunkra is fontos, hogy pontosan definiáljuk, hogy hogyan viszonyulunk a válság alaphoz. Ez egy elvi kérdés, mert jelenleg az orosz szankciók kapcsán az is kérdés, hogy ez most mezőgazdasági válsághelyzet, vagy sem. Ha ez válsághelyzet, akkor használni kell a válság alapot. És akkor már csak az a kérdés, hogy mennyit kell lehet felhasználni ebből. A bizottság azt mondja, hogy jövőre 35 millióra lesz szükség, milyen alapon mondják ezt, hogyan számították ezt az összeget? Itt ugye a piaci helyzetet is figyelembe kéne venni, és akkor nagyon bizonytalanná válik a, a számítás, gondolom. És ez az összeg nem lehet, hogy esetleg olyan területre vonatkozó összeg, amelyet a válság alapból is lehetne finanszírozni? Ezt meg kéne vizsgálni. Amikor a saját munkánkat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a válság alap vonatkozik az 1,1 közvetlen kifizetési összegre is. Tehát megfizetjük a szankciók árát, csak nem biztos, hogy mi mehet a válság alapból, és mi nem. És 2015-ben, ha a gazdálkodók visszakapnak pénzt, akkor tudni kell, hogy ezek a töbletek, amelyekből ezt ki akarják fizetni, mekkorák, és hogy ki miből részesedik. Amit elvettek tőlük, azt most visszakapják a gazdálkodók, ha pedig túl, túl kifizetés volt, akkor abból mennyit lehet visszatéríteni? Van-e túl költekezés, vagy nincs? És hogyan definiáljuk a, a alapot? Ezek tehát a fő kérdések válság van-e vagy sem, ha igen, akkor miért ne lehetne a válság alapot használni? Köszönöm. Kolmer úr következik. Köszönöm, elnök úr. Be kell, hogy valljam, hogy ez a tervezet, amelyről most beszélünk, engem meglepett, olyan értelemben, hogy állítólag pénz jelent meg a láthatáron, amelyet most elkölthetünk. Ebből nekem az a következtetésem, hogy zavaros itt az egész. Ö, nagyon sok furcsa dolog hangzott el, amelyeket a bizottság megalapozottnak tekint. Állítólag ez egy normális eljárás. De ha így van, akkor nem értem, hogy miért vet föl ez a dolog mégis ennyi kérdést. Hol van leírva ez az állítólag megszokott eljárás? És el kell azt is mondjam, hogy nem világos, hogy itt hogy érvényesül a költségvetés átláthatósága. Elvileg ugye csak akkor szabadna pénzt kiadni, ha tényekre tudjuk alapozni a költségvetést, ehhez pedig számlákra van szükség, bizonylatokra. Itt most mindenféle összeg repked a levegőben, különböző kiadási területekről, ez alapján, ezek az összegek alapján nem lehet több száz milliót jóvá hagyni. Tehát megbízhatóságra van szükség, igazolásra, mert itt mindenki ugye ígéretekre hivatkozik és várja a pénzét, ugyanakkor nincs eljárás. Itt megint a tartalékok kérdése merül föl. Most az orosz intézkedések kapcsán. Szerintem is gyorsan kell segíteni az érintetteknek, de ehhez viszont szükség van a költségvetésben tartalékokra, mert ezek pont ezt a célt szolgálnák. Tehát egy világosan strukturált csomagra lenne szükség, amely számunkra is alternatívákat tartalmaz, kidolgozott és világos alternatívák között ad választási lehetőséget. Köszönöm szépen. Calvinio asszony kíván reflektálni ezekre a kérdésekre, amelyek most elhangoztak? Yes, thank you very much. Köszönöm szépen ismét a szót. Mindenek előtt teljesen egyetértek a képviselőkkel, akik azt mondták, hogy a válság különösen érintette Lengyelországot. Ezért Lengyelország a többi tagállamhoz képest ö, ö, nagyobb részt kapott az első zöldséggyümölcsre vonatkozó csomagból az első intézkedéseknek majdnem 70%-a Lengyelországba irányult, ezért volt szükségünk a második csomagra, hogy a többi tagállam igényeit is le tudjuk fedni. Valójában tehát azt gondolom, hogy egyértelmű a kapcsolat azon országok között, akik a leginkább érintette a válság és a bevezetett intézkedések között. Ami azt a kérdést illeti, hogy volt-e kifizetés, nos, ez úgy működik, hogy a tagállamok befizetik a támogatást, és utána az európai költségvetés visszatéríti ezt a tagállamoknak egy adott határidőn belül, ez általában két hónapos. Az első csomaggal kapcsolatban tehát a visszatérintést két hónappal később, tehát mostanában kezdjük el, ellenőrizhetem a pontos dátumot, tehát most kerülünk oda, hogy visszatérítjük ezt a tagállamnak. A második csomag még működésben van, tehát egyelőre a tagállamok előlegezik meg ezt az összeget, és utána az európai költségvetés visszatéríti ezt nekik. Harmadik kérdés. Mi szerint erre a helyzetre vonatkozik-e a válságtartalék meghatározása. Természetesen nem a gazdák okozták ezt a válságot, és hát én általában azt mondanám, hogy legalábbis nagyon remélem, hogy nincsen olyan válság, amit a gazdák okoznak. Ezért tehát a válságtartalék olyan várhatatlan eseményekre készít fel, amelyeknek nem tervezhető hatásuk van a piacra. Ezért tehát a bizottság és a jogi szolgálat véleménye szerint egyértelműen ilyen válságról beszélhetünk most, ezért tehát a válságtartalékot felhasználhatjuk visszatérítik-e ezen válságtartalékot 2015 végén a gazdáknak? Nos, ez attól függ, hogy az intézkedéseket mennyire használták fel, hogy kifizetési előirányzatokat át lehet-e csoportosítani, hogy van-e több címzetbevétel, mint amivel számoltunk jövőre, ez is elképzelhető. Tehát ez attól függ, hogy akkor majd milyen lesz a helyzet. Most lehetetlen ezt előre vetítenünk és azt sem tudjuk most előre megmondani, hogy az ár tartalékot, a válságtartalékot teljesen felhasználják-e, avagy sem addigra, hiszen a most rendelkezésre álló információk alapján ezt a kérdést nem tudjuk megválaszolni. További kérdés, hogy ezen szokásos eljárással kapcsolatban átláthatóságra van szükség. Nos, az év ezen időszakában az történik, hogy általában frissítjük a címzetbevételeket azok alapján, azon frissített adatok és korrekciók alapján, amelyek már figyelembe veszik az egész éves például tejilletéket. Tehát ősszel ezen adatokat általában frissítjük, és utána ennek fényében egy módosító indítványt fogalmazunk meg. Ma az volt a szokatlan, és ebből adódtak a reakciók is, hogy most először megemlítettük annak a lehetőségét, hogy a válságtartalékot felhasználjuk, és ahelyett, hogy csak az egyik tartalékot a másik után tennénk, és az egyik költségvetési előirányzatot a másik után tennénk, úgy gondoltuk, hogy ha a közös mezőgazdasági politikában nem szükséges összegeket más költségvetési fejezetekre használhatnánk fel. Most először történik az, hogy a költségvetési fegyelem amely más költségvetési részeket hátrányosan érintett, most a közös mezőgazdasági politikát is elkezdték érinteni. Tehát nem lett minket ez a reakció meg, de azt akarjuk egyértelművé tenni, hogy úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi költségvetési helyzetben nem lenne felelős döntés, hogyha nem csoportosítanánk át a rendelkezésre álló összegeket azért, hogy a nagyon szoros kifizetési előnyezetokból a lehető legtöbbet tudjunk felhasználni. Ami azt a kérdést illeti, hogy szükség van a tartalékokra, igen, egyértelmű, különösen a kappal kapcsolatban. A kérdés az, hogy mennyire van szükség, és milyen áron. Kölcsön. köszönöm. Elnök, akkor most a hozzászólók listáját lezárom, még hárman szeretnének kérdést feltenni. Manka úr először. Ďakujem, pán predseda. Dnes hovor... Köszönöm szépen. A mai nap során nagyon fontos problémákról beszélünk, ez látszik a képviselők reakciójából is, illetve a kollégák agájaiból. Értem őket egyébként, és osztom az agájaikat, hogyha a gazdáknak nem segítünk, az orosz embargó előidé, által előidézett helyzetben, és tekintettel az ukrán válságra is, a piacaikon nagyon nagy torzulások alakulnának ki. Én azonban hiányolom a holisztikus megközelítést, az átfogó megközelítést. Ki nem fizetett számlákról esett szó, hogyha ezt nem a teljes helyzet kontextusában vizsgáljuk, akkor gond van, hiszen akkor az egész struktúra, a teljes struktúra nem fog működni. Többféle szankcióról esett szó. Nem vagyok biztos abban, hogy meg tudjuk oldani a helyzetet azok esetében, akik számlái nem sikerült ez ideig kifizetni, ki kell, hogy megsegítse őket egyébként az állam? Vagy az összes tagállam együttesen? A ki nem fizetett számlák 25 milliárdos összege hatalmas problémákat okozhat, a pótköltségvetés területén is nagy gondokat okozhat ez, ezért egyetértek a jelentéstevővel, hogy a háromoldalú egyeztetések során erre megoldást kell találni. Sem a tanács, sem a bizottság részéről nem hallottam megfelelő mm, megoldási javaslatot. Senki sem tudja, hogy milyen következményekkel járna mindaz, ami elhangzott. Ennek az, ebben az összefüggésben kell vizsgálnunk az eh, pót, eh, pótlólagos költségvetés indítványát. Monsieur Taran. Taran úr. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy néhány kérdést megismételnék, amelyet már feltettek, de azt gondolom, hogy az egyeztetés előtt további tisztázásra van még szükségünk. Válság idején, a tejtermelés válsága idején komoly aggodalmaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a következő évi költségvetésben milyen válságtartalékok lesznek, és én egyetemen azt szeretném, hogyha más finanszírozási opciók után nézne a bizottság az orosz embargó következményeinek a finanszírozására. Természetesen a zöldek frakciója érti, hogy a bizottság nagyon sok korlátozás alatt működik, fiskális fegyelem, nagyon szoros költségvetés és az MFF plafonértékei a kifizetésekre vonatkozóan. Két egyszerű kérdésem lenne. Joggal gondolom-e azt, hogy a kiegészítő európai mezőgazdasági garancia alap bevétel csak arra lehet felhasználni, hogy a kifizetéseket növeljük, nem pedig az előirányzatokat és ennek az lenne a következménye, hogy ezen kiegészítő bevételt nem lehet az EU fellépésére felhasználni az euroszembargó vonatkozásában. Második kérdésem, hogyha az előírásokat és kifizetéseket növeljük az orosz embargóra adott válaszként, anélkül, hogy az MG-t felhasználnánk, akkor ezzel a pénzügyi fegyelmi mechanizmusokat is esetleg aktiválhatjuk. És mivel nem vagyok otthonos a mezőgazdasági problémák kérdésében, a bizottságot azzal bírálták, hogy túlságosan lassan reagál, és azt a választ hallhattuk erre vonatkozóan, hogy két hónapos a határidő. Nos, számunkra és a bizottság szempontjából is ez egy rendkívül rövid időszak, hát általában két hónap alatt semmit sem lehet elérni. De hogyha egy tehenet nézzük meg és a gazdát, akkor ez egy rendkívül hosszú időnek tűnhet, úgyhogy szeretném, hogyha ezt is figyelembe vennék. Köszi. Köszönjük. Köszönöm, elnök úr, Rübig úrat halljuk. Az orosz válság valamennyiünket foglalkoztat, nem csak a mezőgazdaságot, hanem hallottuk, hogy Ötinger biztos megegyezett abban a témában, hogy a garancia a gáz kiesésre is vonatkozik, és ez költségvetési vonzattal is rendelkezik, valószínűleg európai tartalékokat kell majd mobilizálni, illetve létrehozni ennek érdekében. Merem Kerinyó. Kerinyó asszony. Ha megengedi, továbbadnám a szót a technikai kérdésekben Szevánő kollégának, aki a pénzügyi fegyelem szakértője, ami az összképet illeti. Mindezt a teljes költségvetés tükrében kell néznünk 2015-ben nyilván, <clears throat> figyelembe véve, hogy a mezőgazdaság az egyetlen olyan, vagy egyik azon kevés területeknek, ahol nincsenek kifizetetlen számlák, és ezt így is szeretnénk tartani. Tehát a költségvetésnek jelenleg ez az egyetlen területe, a, amelyre rendnehezedik ilyen kifizetési teher. Ami az utolsó kérdést illeti a gázvásárlást Ukrajnától, ezt is kollégákat fogok megkérni, hogy válaszolják meg, és erről két oldalon is egyeztethetünk később. Ezt a területet én nem ismerem. Ha megengedi elnök úr, akkor a kollégámnak továbbadnám a szót. Elnök úr, ami a a többlet bevétel hozzárendelését illeti a kifizetésekhez és előirányzatokhoz. Nos, és a mezőgazdasági garancia alaphoz való viszonyukról szólva. Ugye ez nem differenciált kiadási terület, itt a kötelezettségvállalások és kifizetések kéz a kézben járnak, és ezért nincsen gond a kifizetési oldalon az első pillérében a mezőgazdasági politikában. Míg a, a többlet bevételeknél nem ez a helyzet, ezért fejtette ki Calvinio asszony, hogy miért tervezzük a lépcsőzetességet, vagyis azt, hogyha több bevételünk származik a 45 milliárdból, a garancia alapban, akkor azt csak fokozatosan fizetjük ki. Tehát annak az arányában fizetünk ki a garancia alapból is, hogy mennyi többletbevételünk lesz, vagy nem lesz. Ami a pénzügyi fegyelmet illeti e tekintetben, a sequencing, a lépcsőzetesség, ez megfelel ennek az elvnek, ugye felvetettük az átcsoportosítás lehetőségét is, illetve a címzett bevételek újra címkézését is, ez benne van a módosításban, és ott van a válságalap is, amit nem mondunk, hogy nem kell használni, és ha ez nem lenne elég, akkor még pótkölvetségvetést is lehet csinálni, és a garancia alapban meglévő margin felhasználásával további költségvetési eszközöket lehet felszabadítani. Tehát ez az összkép, és azt hiszem ezt együtt kéne látni. Ezt tervezzük legalábbis. Köszönöm. Szállamá úr. Merci bien, monsieur le président. Um... Köszönöm. Értem, hogy miért akarnak átcsoportosítani. Gyakorlati értelemben értem a bizottság motivációját a módosító mögött. De nekem van erre egy politikai válaszom. Politikailag egyszerű és világos a helyzet, technikailag nyilván nem annyira egyszerű. Politikailag a minimum üzenet az, amit a tanácshoz el kell jutatni, hogy szolidárisak vagyunk a tagállamokkal. És a farmerek, a gazdálkodók nem ezt kérték, ők belementek, mint polgárok, európai polgárok, hogy a közös politika részei legyenek. De, de nem ők okozták ezt, és úgy kell eljárni, hogy a gazdálkodók, a tagállamok is úgy érezzék, hogy igazságosság volt, és szolidárisak voltunk, a tagállamokkal és a tagállamok is egymás között, mert itt van egy politikai probléma, és én ezt jól ismerem, önöknek nyilván ennek meg kell találnia a technikai lebontását, de ezt a politikai üzenetet nem szabad elhanyagolni, tehát ezeket az embereket nem lehet serben hagyni. Technikai értelemben önnek igaza van én, mint az Egyeztető Bizottság tagja, tudom is, hogy miért mondják, amit mondanak, hogy a kifizetetlen számlákkal kell foglalkozni, de ezt a politikai szempontot is figyelembe kell venni. Ez lenne az üzenetem. Vous permettez, dernier intervenant. Köszönöm. Ha megengedik, akkor most én elnökként szeretnék még hozzászólni. Ez a helyzet nagyon fájdalmasan illusztrálja, hogy a ki nem fizetett számlák hogyan kumulálódnak. És hogyha nem lenne ilyen sok nem kifizetett számla, akkor talán a bizottság is elkerülhette volna azt, hogy ezen módosító indítványt benyújtsa, amelynek célja, hogy mezőgazdaságra fenntartott alapokat más célra használjanak fel. Ahogy önt hallgattuk, Kávinó asszony, felmerült bennem, hogy hogyha a 2014-re vonatkozó költségvetési módosítókkal kapcsolatban egyeztetés folyik, és a tanács ezt jóvá hagyja, akkor ezzel a bizottság kellő eszközt kapna a kezébe, hogy a kifizetési sürgősségi ügyeket tudja rendezni. Ami a válságtartalékot illeti, ez egy olyan újdonság, amely a több éves 2014-2020-as pénzügyi kerethez kapcsolódik az MFF-hez, tehát most először 2014-ben hoztuk létre ezen válságtartalékot. Ezen tartalékot egy úgy finanszírozzuk, hogy az első pilléres kifizetésekre vonatkozó illetéket használunk fel, tehát maga a gazdák használják fel ezt a rendszert, és egy úgynevezett biztosítási rendszeren keresztül hajtja be az Európai Unió ezt a bevételt. Tehát ennek célja a mezőgazdaság támogatása, és természetesen jogosan lehet bírálni ezt a rendszert az érdekeltek szempontjából ez egy jogos bírála lehet. Kollégák, én odafigyelnék arra, hogy a tejgazdaságban kialakult és hús termelésben kialakult súlyos válságot figyelembe véve rendkívül aggasztóak az ára vonatkozó kilátások, és a következő hónapokban biztos, hogy még reakciókat fog ez magával vonni, és ennek a méreteit most nem tudjuk előre megtervezni, és mindenképpen biztos, hogy szükség lesz kompenzációs intézkedésekre azért, hogy ezen helyzetet kicsit rendezhessük, amely nagyon sok gazda túlélését veszélyezteti. Kávinyó asszony utolsó hozzászólását akkor most meghallgatjuk, megadom neki a szót. Köszönetet szeretnék mondani, elnök úr, azért, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt az eszmecserét lefolytathassuk. Nagyon érdekesnek és célra vezetőnek tartottam. Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdéseket sikerült felvetni, mióta ezt a módosító indítványt mi benyújtottuk. Jól tudjuk, hogy milyen politikai tétről van szó, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem más a bizottság megközelítése. Mindenek előtt a gazdák, európai gazdák számára próbálunk megoldást találni, és erre vonatkozóan álltunk elő javaslatokkal. Közben a költségvetés végrehajtásáért is felelősek vagyunk, és egyre inkább kell majd ilyen jellegű kérdésekről beszélnünk, hiszen most érünk a kemény maghoz azzal kapcsolatban, hogy milyen rogalmassága van a bizottságnak az új MFF-en belül 2014 és 2020 között. Köszönöm. Elnök, köszönöm asszonyom. Akkor itt le is zárhatjuk a módosítóindítvány kérdését, amely az egyeztetés során az egyik központi téma lesz. A mezőgazdasági szakbizottság ezen módosító indítványjal a következő ülésén fog foglalkozni, ha jól tudom, csütörtök délelőtt. Biztos, hogy a költségvetési szakbizottság is képviselteti majd magát ezen agri szakbizottsági ülésen. Guardia Zabal képviselő biztos szeretne majd részt venni ezen, és talán más szakbizottsági tag is. Köszönöm a mezőgazdasági szakbizottsági tagoknak, hogy eljöttek a mai ülésünkre, és elnézést kérek Péter Jár nevében, ő az előadónk, de nem tudott ma itt lenni. Most áttérünk a költségvetési módosítás tervezetekre 2014-re vonatkozóan Döpré úrnak, az előadónknak adom meg a szót. Ő utána bemutathatja nekünk a különböző tervezeteket, amelyekről eddig nem szavaztunk, és ma délelőtt iránymutató jelleggel szavazhatunk ezekről. Döpré úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy erről már megállapodtunk korábban, emlékeztetnék a, arra, hogy milyen stratégiát határoztunk meg eddig. Pár szóban ezt összefoglalnám. Egyrészt a frakciók egyhangulag megállapodtak arról, hogy megállapodást akarnak elérni a tanácssal a 2014-es dabokról, még mielőtt a 2015-ös költségvetésről megállapodnánk. Másodszorban nagyon logikus következménye ennek az, hogy globálisan akarunk dönteni az összes dabról a kettőtől, kettőtől hetesig, hiszen az egyesről már döntöttünk, és a hetes is még ide tartozik. Ez az oka annak, hogy a legutóbbi plenáris ülésen a plenáris jóvá hagyott egy módosítót a kettes dabra vonatkozóan, máskülönben nem lehetett volna ezen módosítani, és a, az érintett összeg akkor közvetlenül visszakerült volna a tagállamokhoz, amelyeket a tanácson képviselnek. Ami a mai kérdést illeti, azt hiszem, hogy nem lesz lehetőség erre, mivel a tanács úgy döntött, hogy a kettes dabbal kapcsolatban nem lesz lehetőségünk arra, hogy plenárison szavazzunk az összes többi dabról, hiszen az egyeztetés normálisan, de még erre visszatérünk, november 6-án kellene, hogy kezdődjön, és 14-én kellene, hogy lezáruljon, és hogyha jól értem, akkor ez azért problémát okoz a határidőkben, ezt majd figyelembe vesszük. Tehát nem lesz lehetőségünk arra, hogy egyértelműen állást foglaljunk a plenárison. Éppen ezért én azt szeretném, hogy most erősítsük meg egy ilyen irányadó jellegű szavazáson azt, hogy az általam megfogalmazott dabokra vonatkozó jelentésekben mi is a véleményünk. Tehát globálisan szeretnénk erről beszélni, és szavazni is, és szeretnénk, hogyha a tanács is ugyanígy járna el. Ami a hármas dabot illeti, ezt már bemutattam korábban önöknek, ennek a lényege az, hogy, csök, hogy növelik a kifizetési előírásokat körülbelül 4 milliárd 700 millió euróval, tehát nem csak a rendelkezésre álló a plafon alatti mázsot használjuk fel, hanem használjuk fel az úgynevezett rendkívüli tartalékot is. És közben arra van szükség, hogy ami az általam benyújtott dabokkal kapcsolatban megállapodjunk abban, hogy támogatjuk azt a jelentést, amely a hatos jelentés, tehát a 2014-es rendkívüli tartalék mozgósítása, hiszen hogyha ezt mozgósítjuk, ehhez egy külön jogi aktusra van szükség. Ezt a jogi aktust javaslom én a hatos pontban. Ami a négyes és ötös dabokat illeti, ezeket már bemutattuk korábban. Ehhez arra van szükség, hogy a szolidaritási alap mozgósításáról döntsünk. Erről mások írtak jelentést ami a hatos dabot és hetes dabot illeti, ezzel kapcsolatban röviden kérném a bizottságtól, hogy különösen ami a hatosat illeti, mutassa be nekünk, hogy ezen DAB hatosnak mi a tartalma azért, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miről is van szó, és milyen kihatása van ennek. De általában véve úgy döntöttünk, hogy az összes dabot el fogjuk fogadni a kettestől a hetesig. Elnök, Kálvinyó asszonynak adom meg a szót. A hatos dabbal kapcsolatban. Megpróbálok világosan és lassan beszélni. A hatos pótköltségvetés tervezet is meglehetősen bonyolult. A költségvetési módosítás tervezet a hatos számú az éves saját forrásokkal kapcsolatos kiigazításokról szól, és az a célja, hogy a költségvetés bevételi oldalát a valós történésekhez igazítsa. Idén pozitív hírünk van, a vámbevételek magasabbak lettek, mint terveztük őket. Negatív hír az, hogy a, a héja bevételek viszont alacsonyabbak lettek, és a GNI egyensúly az egyes tagállamok egyensúlya is romlott. Ez egy technikai eljárás, amelyet minden évben elvégzünk. Szakmai, statisztikai szakértők egyeztetése zajlik. Ez egy politikától független eljárás, az Eurostat is részt vesz benne, megállapítják ezek a bizottságok az adatokat, hogy milyen adatokkal lehet dolgozni a bevételi oldalon. Noha ez mondom egy technikai jellegű eljárás, idén is érzelmeket váltott ki egyes tagállamokban. Mivel a korrekciók magas összegűek voltak a nemzeti jövedelemre vonatkozásában. Miért történt ez így? A nemzeti jövedelem adott módosítások 2002 és 2013 között most számoltattak el, és a GNI tartalékok, vagy hát reservation kérdését is most tisztáztuk. A hatos költségvetés módosítás tervezetben azt javasoljuk, hogy a saját bevételeket 420 millióval növeljük, a vám bevételek megnövekedésével hangban. Ugyanakkor 285 millióval csökkentsük az áfa sort, és 9,8 milliárddal növeljük a GNI kompenzációt ami a GNI korrekciók automatikus alkalmazásából adódik. Ha nem fogadjuk el a hatos módosítót december 1-ig, akkor a tagállamok az európai költségvetésből kb. 9 milliárd értékben követeléseket fognak támasztani. E, erre nincsen szükség, mert megvan az a bevételünk, önök is tudják arra, hogy a négyes módosító kapcsán is ezt láttuk, hogy ezt finanszírozzuk. Tehát ezt a pénzt vissza kell adni a tagállamoknak. Ez jó hír kéne, hogy legyen a tagállamok számára. Ugyanakkor az egyes országok relatív hozzájárulása változott a GNI korrekciók révén, és több ország felfele módosította ezt az összeget, és így magasabb a visszatérítési összeg is az esetükben. A tekintetben tehát, hogy ki és mennyit fog kapni, és ki az, akinek többet kell befizetni, ez érzelmeket keltett a tanácsban, de a hatos módosító alapvetően pénzt ad vissza a tagállamoknak, mert nincs szükségünk a jelenlegi körülmények között erre a kincstári összegre. A hetes módosító teljesen másról szól, ez egy tipikusabb dolog. Itt az Európai Unió szolidaritási alapjának mobilizálásáról szól, a szerbiai, horvátországi és bulgáriai áradások miatt májusban nagyon rossz időjárás volt Szerbia nagy területén, ez Horvátországra is érvényes volt, a történelem legnagyobb árvizeit okozva, amely miatt nagyon sok magán és állami tulajdon megszűnt. Egy hónappal később ugyanez a helyzet állt elő Bulgáriában. A bizottság alaposan megvizsgálta a három tagállami igényt, és a szolidaritási alapszabályai alapján azt javasoltuk, hogy 18 millió euró összegben mobilizálni lehet ezt a pénzt, ezeket a pénzeket. Kibedem. Köszönöm. Asszonyom beszámolóját többen kérdést szeretnének föltenni, például Kodik asszony, öné a szó. Thank you. Yes. Köszönöm szépen. Ahogyan elhangzott, a hatos dobbal kapcsolatos helyzet és néhány tagállam reakciója a tanácsban. Nos, ennek kapcsán nagyon üdvözlöm azon álláspontját, nem csak nagyon technikai, hanem valóban nagyon politikai is ez a kérdés egyben. A politikai vezetés hiánya pedig sokkal inkább megnehezítette a helyzetet a hatos dab elfogadása kapcsán. Örülnék, hogyha szólna néhány szót arról, hogy hogyan kívánják orvosolni a helyzetet, és hogyan kívánják szavatolni, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő. Köszönöm. Merci, Monsieur Depré. Oui. Um... Depré úr, elnök úr, hogy világosabb legyen a helyzet eh, a vita kapcsán, amely kialakult a hatos illetően. Az a benyomásom, hogy három kérdést, fontos kérdést kell itt eh, megkérdeznünk, és megválaszolnunk, illetve tisztáznunk egyáltalán, hogy mi a kérdés. Az első az eljárásra vonatkozik, amely ezekhez a számokhoz vezetett Világos-e az eljárás? Mert a bizottságnak ez nem pusztán egy javaslata, hanem ez egy olyan munkagyakorlat, amit az Eurostat már évek óta folytat a tagállami szakértőkkel közösen, annak érdekében, hogy az eremit megállapítsák. Tehát mennyire világos számunkra ez az eljárás, amelynek a révén kialakulnak ezek az összegek, az eredeti összegei, tehát szeretnénk ezt világosabban látni. Aztán annak kapcsán, hogy egyes tagállamok itt felszólaltak, amiatt, hogy mennyit és mikor kell befizetniük, annak érdekében, hogy a tagállamok valóban megfizessék, amit meg kell nekik fizetni, adott esetben a többletösszeget, látnunk kellene, hogy mik azok a jogi és pénzügyi következmények, amelyekkel szembe kell nézni a tagállamnak, hogyha nem teszi ezt. Vannak-e ilyenek? Harmadik kérdésem pedig, és szeretném, hogy erre a bizottság különösen világosan válaszoljon, világos-e, hogy ha elfogadjuk a kettest és a hetes módosítókat, akkor garantálta, hogy a tagállamok élni tudnak az ezekben foglalt lehetőséggel, hogy ugye kevesebbet kell fizetniük, és akik pénzt kapnak vissza, azok hogyan élnek majd ezzel? Erlott kolléga. Köszönöm szépen. Ez a téma valóban politikai jellegű, és az Egyesült Királyságban is zajlik erről a vita. Az Egyesült Királyságra gyakorolt hatása ennek sokkal nagyobb, mint a többi tagállamra. Még a hatos módosítóval együtt is 2,1 milliárd euróról beszélünk, ennyit kéne nekünk otthon megtalálni ez a médiában is zajlik, ez a vita, és ez sokként érte az angol közvéleményt. David Cameron ö, úgy tűnt, hogy erről nem tud, és számára is meglepetés. Ezért érdekelne, hogy mikor kéne kellett volna az angol kormányt értesíteni arról, hogy többlet pénzek kifizetésére lesz szükség. egy hivatalos, hivatalos választ szeretnék erre. És van-e oka annak, hogy az Egyesült Királyság hozzájárulása annyira kiugróan több, mint a többi tagállamé. Ugye az Eurostat számolja ezeket a számokat, de vessük össze más tagállamok, jóval kisebb összegeket kellene, hogy fizessenek, a legmagasabb még a holland hozzájárulás is 600 millió, míg a mi esetünkben 2,1 milliárd. Honnan jön ez az óriási különbség? David Cameron már előre megmondta, hogy december 1 nem fizet. Nyilván ennek is van következménye igazam van-e akkor, amikor azt mondom, hogy a 115 per 2000-es szabály értelmében akkor kamatot fognak kivetni az Egyesült Királyságra, és minden nem fizetett hónapban nő maga a kamat láb is, és visszamenőleg is érvényesíthető mindez. Az otthoni sajtóban azt halljuk, hogy ennek az összegnek az újra tárgyalása merült föl. A Times mai kiadása is ír erről, a Daily Telegraph pedig azt írja, hogy rá kell fizetnünk még majd erre is, hogyha nem fizetünk. Szóval szeretném tudni, hogy hol áll az újratárgyalás kérdése. Madame Calvino. Calvino asszony. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Hadd magyarázzam el, hogy mik az érvényes szabályok, és miért ilyenek a szabályok, amilyenek. A 11.50-es szabályozás, amelyről az imént szó esett, az alapvető szabályozás, amely a saját források beszedésére vonatkozik. Ez a szabály nagyon világos, részletekbe menő és preskriptív. Nagyon világosan fogalmaz tehát a szabály, és ennek nagyon nyomós oka is van, ugyanis így biztosítható, hogy az európai költségvetés mindig eh, kiegyensúlyozott legyen, és a tagállamok eh, kifizessék a szükséges összegeket, és ez eddig valóban mindig meg is történt. A második ok az, hogy a tagállamoknak biztosítékokra van szükségük, arra vonatkozóan, hogy egyenlő bánásmódban részesülnek, nem lesz kivételezés eh, semmelyik tagállam esetében sem. Ezért fogalmaznak ilyen preskriptív módon is ilyen világosan a szabályok. Az eljárás az adatok statisztikai felülvizsgálatán alapul általában október közepéig megkapjuk a végleges adatokat, amelyeket a saját források kalkulációjába beszámítunk, és a GNI mérlegbe is. A felülvizsgálat évről évre megtörténik, évről évre vannak bizonyos változások, de ez az idei év kivételes, ugyanis a tagállamok éltek azzal a lehetőséggel, amelyeket az új statisztikai szabályok nyújtanak. Ez nem volt kötelező jellegű, de ők éltek a lehetőséggel, hogy felülvizsgálják a GNI-t, és vannak olyan tagállamok, amelyek szignifikáns módon tették ezt. Bizonyos esetekben módszertani változásokról volt szó, bizonyos esetekben a tevékenységi kör kibővítéséről volt szó. A sajtó beszámolt széles körülön a prostitúcióról és a kábítószerekről, nyilván ez egy érdekesebb terület, de az Egyesült Királyság esetében a legrelevánsabb változás a non-profit szervezetek és a jótékonysági szervezetek bevonása, amelyek a GNI-nak egy igen jelentős részét adják. Tehát a folyamat változatlan az előző évekhez képest, statisztikai hivatalok, nemzeti statisztikai hivatalok független munkáján alapszik, amely statisztikai hivatalok egyhangulag megállapodtak abban, hogy ezen GNI adatokat a saját források kalkulációjának céljából szolgáltatják. Nekünk a bizottság részéről nem volt beleszólásunk a, és döntési lehetőségünk a folyamatban, az általa már felvázolt okok miatt. Nagyon szoros volt a határidő, ugyanis ez a kalkuláció általában az év lehető legkésőbbi pontján történik meg, hogy figyelembe tudjunk venni minél több adatot. A felülvizsgálat tehát október közepéig született meg, és október 17-én juttattuk el az összes tagállamnak a felülvizsgált adatokat. Van-e valamilyen mód arra, hogy valamely tagállam ne fizesse be a nevezett összeget? Nem, nincs. A szabályozás világosan kimondja, hogy december 1 be kell fizetni a vonatkozó összeget, az, az összeg és az időpont nem változhat, és hogyha december 1 nem történik meg a befizetés, akkor mindenképpen alkalmazni kell a szabályozás 11-es cikkében lefektetett büntetéseket. Az Egyesült Királyságot abszolút értelemben teljes, valóban nagyon súlyosan érintette a korrekció, de relatív értelemben, tehát viszonylagosan nem, ugyanis vannak olyan tagállamok, mint például Hollandia, Málta, Ciprus, Görögország, amelyek GNI arányosan ö, sokkal nehezebb következményekkel szembesülnek a korrekció miatt és a költségvetésük miatt. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság, ahogyan az Európai Bíróság is kimondja, a meghatározott összegek esetében nem változtathat. Ennek, mint ahogyan mondtam, nagyon, nagyon nyomós oka van. Az Európai Bizottság nem kezdte tárgyalásokat egy adott tagállammal arról, hogy ki kell -e fizetnie a meghatározott összeget, avagy sem. Az, hogy hogyan tudjuk ezt a jövőben elkerülni, nos, ez egy nagyon jó kérdés. Amikor a szabály megszületett, akkor nem láthattuk előre, hogy körülbelül 15 évente különleges körülmények állhatnak elő. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjunk elkerülni a jövőben egy ilyen helyzet előálltát, de az elkövetkezendő hetekre csak annyit tudok mondani, hogy a vonatkozó jogszabály nem ad mozgásteret, nem tudunk semmilyen módon reagálni a, arra a politikai helyzetre, amely technikai okokból kifolyólag alakult ki, fogalmazunk így. Köszönöm. Merci, madame. Monsieur Zendi. Köszönöm, Zendi képviselő. Köszönöm, elnök úr. Lenne néhány kérdésem a bizottság felé. Szeretnék néhány tisztázást kapni és már most elnézést kérek, hogyha túlságosan egyszerű kérdéseket teszek fel. Új képviselő vagyok, és nem tudom pontosan, hogy hogyan is működik ez az egész eljárás. De hát valahogy mindenképpen működnie kellett ahhoz, hogy ezt a mostani költségvetést összeállítsuk. Nos, igaz-e az, hogy a tagállamok GNI, GNI összegét az új szabályok alapján számították most ki, amelyet a korábban határoztak meg, tehát az úgynevezett GNI kiszámításában akkor most már jól értem-e azt, hogy a fekete gazdaságot is beszámítják. És önmaga is azt mondta, hogy a kábítószer és a prostitúcióból származó ö, jövedelmek, tehát a fekete gazdaság ö, tevékenysége is ö, így bekerül a GNI kiszámításába. Nos, ez ellentétes azzal az elvel, hogy egy adott tagállamban a vagyont ö, fel lehessen mérni, hiszen olyan tevékenységeket is magába von, amely a, hiszen a GNI eredetileg olyan tevékenységre kell, hogy vonatkozzon, amely az állam számára bevételt is jelent. Hát az illegális gazdaságból semmilyen adóbevétel nincsen. Itt egyfajta ellentét van. Szeretném, hogyha ezt elmagyaráznák nekem, hiszen ilyen mesterséges számviteli számítási módokat használnak, ami szerintem teljesen illuzórikus vagy pedig a számításnak az az eredete, hogy a GNI befizetéseket az év elején mérik fel, vagy becslik meg, és utána az év végére rájönnek arra, hogy nem egészen ugyanaz volt a helyzet. Lehet, hogy Olaszországban, hogyha az év elején azt gondolják, hogy 100 lesz a GNI, és 100 alapján fizet be összegeket az EU-nak, majd pedig az év végén rájönnek, hogy 104 vagy 110 volt, akkor persze ott különbség van. Hogyha erről van szó, akkor szeretném, hogyha ezt magyaráznák el nekem, mert szeretném megérteni, hogy miről is van szó. Majd pedig nagyon érdekes az időzítés is. Azon időponttól kezdve, hogy ezen új számítást alkalmazzák, innentől számítottuk ki ezeket, de talán jobb lenne, hogyha rövidebb lenne a határidő hogyha ilyen óriási összegekről van szó, mint például az Egyesült Királyság esetében. Utolsó kérdésem. Az imént ön azt állította, hogy a tagállamok úgy döntöttek, hogy a ezen szabály lehetőségével élnek, de ez nem volt kötelező rájuk vonatkozóan. Tehát éltek ezzel a lehetőséggel, azért, hogy például a GDP adósság és a strukturális költségvetési kiigazítások között próbáltak volna megoldást találni, és ehelyett inkább saját magukkal toltak ki, úgymond, és ezzel csak növelik az Európai Uniós költségvetési befizetéseket, hiszen például a DAB 6 kapcsolatos vita végé sem egyértelmű. Ez kinek a hibája? az európai intézményeknél van valami, ami nem működik jól, vagy a tagállamok hibája, hiszen ők egy olyan számviteli módszert akartak alkalmazni, amelyel bizonyos ágazatokra akartak kihatni, és ezzel megtakarítást elérni, és ehelyett éppen ellenkezőleg sokkal többet kell befizetniük. Elnök, köszönöm. Dönan úr. Nos, rendkívül érdekes ez a vita, azt hiszem, hogy többünk az újságból értesültek a brit problémáról, ami ezt a híres neves két milliárdot illeti, a Eurostat módszereinek változása következtében. Hogyha itt nagyon pontos számításokról van szó, és úgy látom, hogy erről van itt szó, amelyet egy független szervezet vezetett be, akkor számomra lehetetlennek tűnik az, hogy ezen változtassunk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a közös szabályokat mindenki betartsa. Persze felmerülnek kérdések, hiszen itt a rendszer határainál járunk, ami a saját erőforrás rendszerét illeti, legalábbis a mai rendszert illeti. Persze többször beszéltünk már arról, hogy hogyan lehetne ezen módosítani itt a szakbizottságon belül is, és még folytatjuk majd ezt a vitát. Ami a fekete gazdaságot illeti, hát ez engem rendkívül meglepett, hogy hol is van a fekete gazdaság vége, hiszen biztos, hogy ami a szociális és szolidáris gazdaságot illeti, az egyáltalán nem illegális, és ez valóban bekerül a GNI-ba, de ami a fekete gazdaságot illeti, egy illegális gazdaságot, ezzel kapcsolatban azért kérdések merülnek fel. Szeretném, hogyha erre vonatkozóan közös szabályok lennének az egyes tagállamok között, azért, hogy ki lehessen valóban számítani a GNI-t. Elnök Taran úr. Thank you. Well... Köszönöm szépen. Általában frakcióként egyetértünk azzal, amit a jelentéstevő úr javasol, de a dab, hatos dabbal kapcsolatosan azért vannak bizonyos aggájaim. Én ugyanis úgy gondolom, hogyha ezt elfogadjuk most, akkor túl nagy túlságosan jó szándékúak leszünk a tanácssal szemben, ugyanis a tanács a hármas dab kapcsán már hónapok óta várakoztat bennünket, bizonyos indokokra hivatkozva. Egy olyan helyzet állhat elő, amikor a parlamentnek már a tanács előtt kialakul a saját álláspontja, Szerintem ez mindenek előtt a tanács számára hasznos, nem, nem pedig a folyamat többi résztvevője számára. Szerintem ezért el fogjuk utasítani a hatos dabot a jelenlegi formájában. Köszönöm. Sjöbrist. Olbricht úr. <coughs> Uh, yes, I, I just uh, being the, uh, the... Az ALDE az összes DAB esetében ennyik jelentéstevő vagyok. Szeretném elmondani, hogy természetesen támogatni fogjuk a jelentéstevőnket, és számomra ez egy nagyon fontos konklúzió a mai vita során szerintem ki kell állnunk amellett, hogy a dabok egész csomagát, csomagját egységesen kezeljük. Még az egyeztetések előtt ebben meg kell állapodni. Bármilyen kételjek is merültek fel a módszert arra vonatkozólag, úgy tudom, hogy a tagállamok most már megállapodtak, de azt hiszem, ez a dolog nem képezheti tárgyalás tárgyát, nem szabad a DAB 6-ot úgy kezelnünk, mint egy olyan elemet, amely tönkretelti az egész csomagot. Tehát ki kell állnunk a jelentéstevő azon javaslata mellett, hogy egységes csomagként kezeljük a módosításokat, és másodszorban pedig a dabokkal kezdjünk, kezdjük az egyeztetést, a háromoldalú egyeztetést, és utána térjünk rá a 2015-ös költségvetése. Számomra ez egy nagyon fontos következtetés abból, amit hallhattunk és a DAB 6 kapcsolatos vita tehát nem változtat az eddigi álláspontunkon. Depré úr, összefoglalva azt, amit a kollégák mondtak, talán Calvinio asszony ö, válaszolhatna a három utolsó kérdésre, és utána majd akkor Depré úr összefoglalja. Kálvégyi asszony akkor mégis inkább először. Köszönöm ismét a szót, és a lehetőséget, hogy válaszolhatok. Igen, elfelejtettem Olaszországot említeni e, a pozitív hozzájárulás kapcsán, igaz? Tisztázni szeretném, hogy nem használtuk még a 2010-es új szabályokat. Ezek csak a saját for, a forrásokkal kapcsolatban akkor lépnek hatályba, ha valamennyi tagállam ratifikálta őket. Ezt 2016 végéig reméljük, hogy megtörténik. Tehát még a 95-öseket használjuk, mint metodikát. De majd, ha a 2010-es metodikát elfogadják, ezzel ö, azt a lehetőséget is megadják maguknak a tagállamok, hogy a GNI korrekciókba beleszóljanak nem tudom, hogy mi volt a Nemzeti Statisztikai Hivatalok szándéka, elképzelése, háttérgondolata, de az biztos, hogy a nemzeti hatóságok adatai alapján és az Eurostattal tárgyalva egyhangulag használták, állapították meg ezeket az adatokat. A saját forrásokra vonatkozóan, hogy lehetne rövidebb időszakot alkalmazni. Ugye az általában használt időszak az négy év. Ezen adatok úgy jöttek létre, hogy ezt figyelembe vették maguk a statisztikai hivatalok is. Fontos, hogy megőrizzük a statisztikai eljárás érinthetetlenségét, mert sok oldalról próbálják azt átpolitizálni, tehát mi erősen azt képviseljük, hogy ez egy független, kiszámítható folyamat legyen. Közös szabályok alapján zajlik most is az eljárás. Ezt persze felül lehet vizsgálni, és tart is ez a felülvizsgálat, de amíg nem történt meg, addig ezek a közös szabályok. Fontos, hogy arra is gondoljunk, hogy ez a költségvetés módosítás tervezet, a hatos, nem jelent több pénzt az európai költségvetésnek, tehát ebből nem fakad több pénz Brüsszel számára. Ez pusztán a tagállamok közötti egyensúlyt ö, ö, módosítja. Egyesek többet fognak fizetni, mások kevesebbet, tehát ez az ő eljárásuk. Ennek a módosító csomagnak amelyet egyébként Döpré úr kért eredetileg, az az eredménye, hogy 87 és fél millió eurót, hát a többség szerint igazságosabban fognak megfizetni a tagállamok más arányban, mint eddig. Ezzel azt hiszem válaszoltam a felmerült kérdésekre. Köszönöm. Köszönjük. Akkor talán most Döpré úrat kérhetem arra, hogy foglalja össze a következtetéseinket. Az egész módosítás csomagról, hogy majd tudjunk szavazni róla. Elnök úr, köszönöm az egész frakciónak, vagy a csoportnak, hogy támogattak abban, hogy sohasem jó kockázatokat hagyni. On se préparait à aller à la négociation. Tehát amikor a tárgyalásokra készülünk, hogyha ott konfliktusok vannak, akkor akkor már nem lesz annyira egységes a tárgyaló fél, hogyha útközben változtatunk a stratégián. Tehát ezért kérném, hogy az összes kolléga legyen koherens azzal kapcsolatban, amit korábban döntöttünk a kérdése kapcsolatban, mi szerint, hogy a globálisan elfogadjuk az összes dabot a kettőtől a hetesig. És bármi is legyen a tartalma a hatos dabnak, úgy gondolom, hogy két dolog, dologra kell odafigyelnünk. Egyrészt sem a parlament, sem a bizottság nem hibázott az összegek kiszámításánál. A tagállamok a Eurostattal folytatott tárgyalások során határozták meg a GNI-jukat. És ennek a következményeiről is tudtak. Miért? Nem tudjuk, hogy mi alapján döntöttek így. Lehet, hogy valaki csak azt akarta bemutatni, hogyha a saját útját követi, akkor nagyobb lesz a gazdasági növekedése, mint a többinek lehet, hogy ennek olyan következményei lesznek, hogy bizonyos formális vállalásaikat is ez befolyásolja. A zöldektől, a kollégáimtól kérem azt, hogy ne halogassuk el a szavazást, és a hatos dabot ne tartsuk vissza. Kifelé tudunk ezzel kapcsolatban pozitív üzenetet küldeni, Cameron felé. Senki sem válaszol, E, erre a kérdésre, hogyha Cameron azt mondja, hogy nem fizeti be ezt az összeget, vagy újra akarja ezt tárgyalni, hogyha a számítások eredményét mi nem fogadjuk el, tehát bizonyos e, tagállamokkal kapcsolatban kivételeket teszünk, akkor ahelyett, hogy a tagállamok többsége mellett lennénk, akik számára kedvező ez az új számítási bázis, akkor azt az üzenetet fogjuk küldeni, hogy elfogadjuk Cameron hozzászólását, és újra tárgyaljuk. Szerintem ez a tárgyalási stratégia szempontjából a tanácssal nagyon komoly hiba lenne. Ezért kérem, hogy én valóban nagyon nagy meggyőző erővel próbálom meggyőzni a többi frakciót is, hogy tartsuk a korábbi irányt, amiről korábban döntöttünk. Elnök, köszönöm, Döpri úr. Mindjárt ellenőrizzük, hogy ez így van-e, amikor szavazni fogunk, és irányadó szavazást tartunk a költségvetési módosításokról. Nos, ami a hatos dabot illeti, ennek semmilyen következménye nincsen a költségvetési mérlegre, ami számunkra aggasztó. Ez tagállamok közötti probléma. És hogyha bármilyen tárgyalás lenne az ütemtervről, azok, akik plusz pénzt kapnának vissza, azoknak várniuk kell, mert akkor nem fogják egyből kifizetni ezen összegeket. Tehát hallottuk az ön üzenetét. Biztos, hogy a csomag minden dabra vonatkoz, vonatkozni fog. Most akkor térjünk át az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó szabályokra. Ezzel kapcsolatban Gressle képviselő az előadónk. Talán a bizottságnak adom meg a szót, hogy pontosítsa, hogy mi is a tárgya ezen tervezetnek. Erik Paradi szeretne hozzászólni? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ha már lehetőséget kaptam, emlékezetbe idézni azt, hogy a legfontosabb prioritásaink egyike a csalás elleni küzdelem a kollégiumban, és abban a megbízó levélben, amelyet Juncker úr, a alelnök neki biztosnak adott, mindenkit érint. Először, és ezt el szeretném mondani, érinti ez a költségvetés mentesítését, és Gorgieva asszony, alelnök asszony tárta föl azt, hogy itt szinergiákat lehetne teremteni a költségvetési aspektussal. Fontos tehát, hogy gyorsan felismerjük, felfedezzük a csalást, és kizárjuk a megbízhatatlan gazdasági szereplőket. Ez egy fő prioritás tehát, ez, ebből fakad ez a javaslat, és mindez ezzel próbáljuk az alaphatáskörét is bővíteni. Tudjuk ugyanakkor, hogy az a rendszer, amelyet javasolunk, ez a gazdasági szereplőkre hat, és ez a reputációjukat és gazdasági helyzetüket is érintheti. Éppen ezért a javaslat megpróbál egyensúlyt teremteni az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme és a gazdasági szereplők autonómiája között. Ezek megvizsgálása után nyújtottuk be ezt a javaslatot, amely egyébként eljárási garanciákat is ki ö, megfogalmaz, az alapján, amit a gazdasági szereplők mondtak nekünk, és az arányosság elvét ö, alkalmazunk, javasoljuk, illetve egy, egy központi panel kivizsgáló ö, bizottság működését javasoljuk. Megpróbáltunk ugyanígy egyensúlyt találni a, a személyes adatok védelme és közzététele dilemájában, és azt javasoljuk, hogy minden információt tegyünk közzé a gazdasági szereplőkről, kivéve a, az ilyen véletadatokat. Az Európai Adatvédelmi Biztos arra kért minket, hogy ne tegyünk közé fizikai személyekről adatokat, de mi inkább a Transparency International ajánlását szeretnénk követni, amely igenis minden egy vétkes cég adatát közzé teszi, annak személyi állományára vonatkozókat is. Ezt azonban még elemeztetni fogjuk formálisan. És egyeztetjük az európai adatvédelmi biztossal. úgy jártunk el, hogy a javaslatunk semmiképpen ne e, érintse vagy szűkítse az alapra vonatkozó szabályokat, ugyanakkor a személyes adatok védelme nem sülhet itt sem, de be kell védenünk az alap vádemelési e, hatáskörét azzal, hogy a whistleblowerokat is védjük. A költségvetési rendeletben az OLAF és a bizottság között eh, az a megegyezés eh, született, hogy megelőző intézkedéseket kell az európai pénzügyi érdekek védelme érdekében hozni. Eh, ezzel az OLAF egyetértett. Az OLAFnak kötelessége a lehető leggyorsabban értesíteni az európai intézmény felmerül, az pénzügyi érdekek sérelme, és kötelessége az is, hogy segítse az intézményeinket az ilyen helyzetek kivizsgálásában és az intézkedések meghozatalában. Végére érve annyit szögeznék még le, hogy a bizottság a Transparency international is kikérdezte, és követjük az ajánlásaikat, amelynek értelmében például ez a független vizsgáló hatóság, amely kizárhat gazdasági szereplőket, rendel kezhet belső jogalkotási jogosítványokkal és a bizottsággal közösen hoz döntést. Úgy gondoljuk, hogy megindokoltuk jól, amit szándékozunk tenni, ideértve a kizárási feltételek és az érdekütközések vonatkozó szabályokat is. Az érdekütközés, vagy nem feltétlenül kizáró ok, csak a pénzügyi vagy költségvetési rendelet értelmében ezeket jelezni kell, csak az lehet európai vezető, aki ezt tisztázta, és az egy európai vezető nem lehet tagja például egy gazdasági szervezet felügyelő bizottságának, és a költségvetési rendelet kizárja az ilyen személyt, és azt a gazdasági szervezetet is a támogatásból, amely bevallatlan összefonódást tart fönn. A súlyos szakmai hibákra vonatkozóan olyan döntéshozási eljárást javasolunk, amelyben a bizalmas adatok védelme megmarad, és figyelembe vettük tehát ezt a szempontot is. Végső mondani valóm. Nyilván a tagállamokkal egyeztetve jártunk el eddig is, a Költségvetési Bizottság már megvizsgálta egyszer ezt a szöveget, és Gresslasson jelentést ír róla, ez a koreper elé kerül, és a koreperben való megtárgyalás után jöhet a háromoldalú egyeztetés, ami, ami az ő reakciójukat illeti, és ezzel befejezem a tagállamok elsődleges reakciója abban állt, hogy úgy gondolják, hogy ez túlzott és további terheket, administratív terheket ró rájuk. És az európai pénzügyi érdekek védelme szerintük meg kell, hogy maradjon az eddigi kötelezettségre vonatkozó szabályok keretein belül az együttműködés az európai intézmények és a tagállamok és az alaf közös együttműködésének keretén belül ők is elkötelezettek a csalás elleni harc mellett, de végül is az ő javaslatukat is bele vettük, meg az önök javaslatait is a szövegbe. Köszönöm szépen, ennyi volt. Elnök, tehát jó irányba megyünk-e, Gressle asszony? Köszönöm, elnök úr. Néha nem is tudjuk, hogy hol vagyunk. Németül folytatom. Köszönöm szépen az ismertetést. Egy adatbankról van szó, egy olyan adatbankról, mondom ezt, magyarán, elmagyarázva ezt a kollégáknak, amely azokat szerepelteti, akik az Európai Unióval szemben csalást követtek el kiírások alkalmával. Tehát ez egy fekete lista. Fontos, hogy a tagállamok belenézenek ebbe az adatbankba, amikor arról döntenek, kik kapjanak EU-s támogatásokat, nehogy a csalókat jutalmazzuk. Ez alapvetően egy jó ötlet, de a kérdés az, hogy ez miért nem működik. Nyolc éve foglalkozom ezzel az adatbankkal jelentéstevőként, és a költségvetési rendelet első 2006-os felülvizsgálata során, amelyet én voltam felelős, birkóztunk ezzel az adatbankkal, és veszekedtünk, civakodtunk a tagállamokkal is. Akkor a háromoldalú egyeztetés alkalmával ez volt a döntő kérdés. Megcsináltuk ezt az adatbankot, és nem fogják elhinni, de az elmúlt évek során egyetlen egy valaki került fel e- e- erre a listára, nem azért, mert nem volt csalás, hanem azért, mert nem működik ez az adatbank. A kérdés tehát az, hogy hogyan tudunk egy működőképes adatbankot szervezni, hiszen mindannyiunk érdeke, úgy gondolom hogy az EU-s pénzeket jobban megóvjuk a csalásoktól, a csalóktól, és hogy levonjuk az eddigi tanulságokat is. Hiszen hogyan támogathatunk olyanokat, akik egyszer öm, csaltak? Hiszen éppen ez történik. Én láttam, hogy egy olyan szervezet konkrétan újabb támogatásokat kapott, miután öm, csalást követett el az EU-val szemben. Úgyhogy láthatják, ez az adatbank egy érdekes történet, és nem tudom, hogy az, amit ön javasolt, Paradió úr, valóban jobban működik-e majd, vagy sem. Mondom azoknak, akik itt viszonylag újak, az Európai Unió öm, rengeteg szabályt alkot, és vannak olyan szabályok, amelyeket mi magunk sem alkalmazunk. Azt már láthattuk, hogy a tagállamok nem alkalmazzák a szabályokat, de maguk az EU hatóságok sem alkalmaznak bizonyos szabályokat. Az EU-s adatbank is pont egy ilyen példa, az Európai Unió maga nem alkalmazta a vonatkozó szabályokat, mert hát egy nagyon ér- érzékeny kérdésről van szó. Eddig ítéletre volt szükség, mielőtt valaki felkerülhetett erre a listára, bekerülhetett az adatbankba, de hát nincsenek ilyen ítéletek, vagy ha vannak is, az európai szintet nem tájékozt, szintű hatóságokat, szerveket nem tájékoztatják erről. Úgyhogy eddig teljesen értelmetlen módon időt pazaroltunk eddig erre az adatbankra, úgy tűnik, úgyhogy a jövőben ügyesebben kell elnyárnunk. Nem vagyok biztos benne, hogy tudjuk kezelni ezt az eszközt, Mégis a költségvetési rendelet reformja lehetőséget biztosít arra, hogy reformokat hajtsunk végre ott, ahol eddig hibák mutatkoztak. A reform oka az, hogy a költségvetési rendeletet a 2014-23-as irányelv felülvizsgálatához hozzá kell igazítani. Ez az irányelv a közbeszerzésekről szól. Remélhetőleg 2016 elején hatályba is tud lépni az új költségvetési rendelet. Az Európai Bizottság néhány érdekes javaslatot tesz a közbeszerzésekre, vonatkozólag nagyobb átláthatóság, elközbeszerzés nagyobb rugalmasság, rövidebb határidők, a szerződések utólagos módosításának lehetősége. Ezeket a javaslatokat még egyszer tüzetesebben meg kell vizsgálnunk, meglátjuk, hogy mit tudunk ezzel elérni Ez a reform azért is érdekes, mert talán ez a legutolsó lehetőség arra, hogy ebben az évtizedben változtassunk a dolgokon, mert úgy látom az Európai Bizottságnak nincs nagy kedve folyamatosan változtatni a költségvetési rendeletet, és ezzel egyet is értek, én sem, nekem sincs kedvem mindig foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Ugyanakkor azonban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat még meg kell vizsgálnunk, az erre vonatkozó munkacsoport már összeült, és volt Szeptemberben és októberben már egy-egy első ülés sorozatunk, ahol a technikai kérdésekről egyeztettünk. Amint megszületik a politikai egyesség a szövegről, természetesen a munkacsoport munkája intenzívebbé válik. A Költségvetés Ellenőrzési és a Külügyi Szakbizottság egy-egy véleményt készít egyébként, ezeket nagy érdeklődéssel várom. Miközben persze az is világos, hogy a külügyi szakbizottság részéről nem sok minden várható, hiszen a szabályok rájuk is vonatkoznak, mégis már sok mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nehéz külügyi területen a tisztviselők, érintett tisztviselők életét megkönnyítsük. Úgyhogy érdeklődéssel várom hogy mi történik itt. Decemberig fogom a jelentésemet elkészíteni, 2015. január 8-áig lehet módosítókat benyújtani. A szakbizottságban február, 10, február 5-én lesz a szavazás, és utána következnek az egyezt, háromoldalú egyeztetések. Én mindig örülök a módosítóknak, de azért ne legyenek túl kreatívak. Én mindig szívesen egyeztetek a kollégákkal, szeretnék néhány ötletet majd előterjeszteni. Hát voltak már rettenetes tapasztalataim a módosítókkal kapcsolatosan ezen a téren, ezért mondom. Tehát ami az adatbankot életé, amelyről az imént már beszéltem. A Transparency International 5 ö, kritikus pontról beszél, öt helyen gyakorolt bírálatot, vagy fogalmazott meg bírálatot, ezeket meg tudom erősíteni magam részéről. Egy működőképes adatbankra van szükség, nem szabad túl sok célkitűzést kitűznünk magunk elé, amelyek aztán elbuknak. Az adatbankot úgy kell kialakítani, hogy valóban eredményeket is fel tudjunk mutatni bele. Eddig tehát nem voltak túl jó tapasztalatok ezen a téren, mint ahogyan már mondtam. Az adatbanktól eltérően a 108 per 5-ös cikk kapcsolatosan nyújtok be módosítót, Ez érinti a bizottságnak való jelentéstétel kötelezettségét, aztán a ppp területén még van mit tennünk. Az Európai Bizottsággal itt arról vitáztunk, hogy legyen egy közös deklaráció, amelyet részévé tennénk a költségvetési rendeletnek. Itt már ezen a téren egyszerűen nem elegendő az önkéntesség. Aztán a nemzetközi szervezetek definíciójának, fogalom meghatározásának pontosítása, is szükséges, a véleményem szerint. Ez mindig egy vitás pont, hogyha nem definiáljuk világosan a nemzetközi szervezetek fogalmát, akkor előfordul, hogy olyan szervezetek is kapnak pénzt közbeszerzések nélkül, mert nemzetközi szervezetnek tüntetik fel magukat, amelyre nem lennének jogosultak. Az elmúlt években ezt láthattuk, tehát én még egyszer pontosítom éppen ezért ezt a fogalmat. Aztán mindig látjuk újra és újra, hogy az Európai Bizottság belső ellenőrei munkájának az eredményét mi csak részlegesen tudjuk áttekinteni, nem kapunk elég információt. Főként a költségvetési mentesítés szempontjából fontos ez. Hogyha a parlament nem él a lehetőségeivel, akkor hibát követel ezen a téren is. Úgyhogy erre oda kell figyelnünk. Aztán a külön jelentések a számvevőszék részéről mindig nagyon későn érkeznek, éppen ezért a hibás kifizetések korrekciója is mindig nagyon lassú, ezt az ellentmondásos eljárást fel kell gyorsítani, ami a külön jelentéseket életi el kellene gondolkodni talán, hogy ezeket szüntessük meg, erről majd beszélek a bizottsággal és a számbevőszékkel. Az éves jelentés esetében pedig a kapcsolódó eljárásokat fel kell gyorsítani, annak érdekében, hogy mielőbb reagálni tudjunk a költségvetésben mutatkozó problémákra. Aztán a mentesítés, a mentesítés mindig új tapasztalatok végtelen tárházát jelenti. Meg kell próbálnunk itt a mentesítés eljárás során a tanácsra nyomást gyakorolni, ez eddig többször is gyakorlat volt, ami működik, azt miért is ne folytatnánk. Aztán van egy új dolog, ami egyre több gondot okoz, azt láthatjuk, hogy a tagállamokban vannak olyan politikusok, illetve olyan gazdasági szereplők, akik vállalatok élén állnak, és aztán politikai karriert csinálnak, és olyan helyzetbe kerülnek, ahol saját maguknak kell EU-s pénzekről rendelkezniük, azonban továbbra is az adott vállalat élén állnak, ott tevékenykednek. Itt az összeférhetetlenség kérdését is szabályozni kell, tehát ebben a dokumentumban, ezen politikusokra vonatkozólag. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a visszás helyzetet felszámoljuk, hiszen ez az Európai Unió számára is hitelveszteséggel jár. Láthatják tehát, van még mind dolgoznunk, Érdeklődéssel várom ezért a kollégák ötleteit, hogyha úgy gondolják, hogy nem folytathatjuk úgy, ahogy eddig tettük. Juncker úr elmondta, hogy ez az utolsó esély bizottsága, lehet, hogy mi is az utolsó esély parlamentje vagyunk. Úgy gondolom, ezt az esélyt meg kell ragadnunk, különösen amikor a pénzek elköltéséről van szó. A költségvetési rendelet a központi dokumentumunk, a pénzek elköltésére vonatkozólag ezért szeretném bátorítani az új kollégákat is, hogyha érdeklődnek a téma iránt, keressenek fel engem bátran. Köszönöm elnök úr, és december 3-án előterjesztem a jelentést. Merci, Madame Grassle. Köszönöm, Gressle képviselő. Bízunk abban, hogy ön hatékonyan fog a csalás minden formája ellen fellépni, amely a versenyszabályokkal ellentétes és egy olyan megközelítés alapelvével, amitől nem tudunk eltávolodni. Feljegyeztük, hogy január 20-án fogjuk meghallgatni önt, és ezzel kapcsolatban eszmecserét is tartunk, valamint február 5-ére tervezzük a szavazást. Most erről ennyit. Szarava képviselőt kérném, hogy mutassa be nekünk a jelentését a globalizációs alkalmazkodási alappal kapcsolatban, egy finnországi mm, művelettel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr! Ez a jelentés Finnországból érkezett. A globális tengeri iparágról van szó, amely biztos, hogy fontos szerepet töltött be a közelmúltbeli globalizációs folyamatokban. El kell mondjam, hogy Finnország elég gyorsan reagált pár hónappal a határidő előtt nyújtotta be a kérelmet a projektek és programok kezdete előtt. Összességében 634 embert bocsátottak el. A Raumai hajógyárt térségben és Rauma városában. Az STX egy globális hajógyártó cég bocsátotta el őket. Rómában leállították a tevékenységüket, és ezért bocsátották el ezt a 634 személyt. Nagyon röviden még megemlíteném a fő pontjait a jelentésemnek. Raumában, Turku térségében olyasmit tesznek, ami szerintem nem a parlament hatáskörébe tartozik, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen módon megpróbáljuk őket kioktatni. Biztos, hogy ez nem az én feladatom, de olyan dolgokat tettek, amit a jelentésbe is bevettem, amivel valóban segítenek az elbocsátottakon, és segítik az, azt, hogy munkába állhassanak. Rauma városa segít minket, hiszen azt gondolják, hogy képes lesznek minden egyes személynek új munkahelyet találni, 634 személynek szeretnének új munkahelyet találni, azzal a feltétellel, hogy a tervezett projekteket valóban végre tudják hajtani. Ez egy olyan helyzet, ahol a hajóépítésben talán idősebb munkavállalókról, munkavállalókról beszélünk, az átlagnál idősebbekről, és nem igazán jól képzettek, és természetesen ezzel még növeljük a kockázatát annak, hogy ne találjanak munkát. Éppen ezen okokból kifolyólag gondoljuk azt, hogy ezt az 1,4 millió eurót a globalizációs alkalmazkodási alapból jogosan tudjuk felhasználni Finnországban, ezért én támogatom, hogy az alapot felhasználjuk ezen célra. A határidő nincs most előttem, nem tudom, hogy módosítókra van-e határidő, vagy egyből szavazhatunk. Elnök. Mikrofon nélkül. November 20-án fogunk szavazni a szakbizottságban, és a módosítók benyújtási határideje november 6-a délután 5 óra. November 6-a. Köszönöm, elnök úr, mondja az előadó. Bien. Elnök, rendben, köszönöm, előadó úr. Úgy látom, hogy senki nem szeretne hozzászólni, akkor november 20-án visszatérünk erre a kérdésre, hiszen a bizottság, a szakbizottságunk akkor fog szavazni. Most jöttem neki asszonynak adom meg a szót a franciaországi kérelemmel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Ebben a konkrét esetben egy franciaországi vállalatról van szó, amely ö, olyan termékeket állít elő, ö, és 70, 760 embert bocsátott el. Muun muassa sillä, että sianlihan syönti on laskenut Ranskassa. A sertés ter, húsból származó termékek fogyasztása 42-ről 39 kilóra csökkent évente, és emiatt visszaesett a termelés, az árak is, az árak ugyanakkor nőttek, drágábbá vált a sertéshús, és a Bretányban történt munkahelyi leépítéseket lehet ugyan az általános válsághoz is kötni, de Franciaországban is máshol ennek konkrét oka is van. A húsfogyasztás általában, a sertés húsfogyasztás általában csökkenőben van, ezért a DLD-GAD az európai egyenlőtlen verseny és szociális dömping miatt is ellehetetlenült, és a belső piacon belül az ilyen cégek nem tudják megállni a helyüket. Franciaország 918 ezer eurót kér, ami 60%-a a szanálási költségnek, illetve hát a kompenzálás költségének. Ez a támogatás ezt a támogatást egy egyablakos rendszerben fogják eh, kiosztani a munkanélkül maradtak számára, ide értve a költségeket fedezni hivatott eh, a a jogsegényújtás költségét is, és a tanácsadás költségét is. Tehát két konkrét tanácsadó cég is kapna a pénzből. A bizottság szerint a kérelem megfelel az elvárt kritériumoknak, és a bizottság azt javasolja, hogy ítéljük meg Franciaországnak ezt a 938 ezer eurót. Elnök úr, ennek az ügynek nyilván van politikai vonzata is, visszhangi és Franciaországban érdekelne a bizottság véleménye. Köszönjük szépen! Ezzel a jelentéssel kapcsolatban a, a módosítókat december 12-én 17 óráig lehet benyújtani, és 20-án, november 20-án lesz a bizottsági szavazás róla. Köszönöm, hogy akkor eh, beszámoltak itt a pénzügyi konvergenciával kapcsolatos globalizációs alkalmazási alapos témákról, és eh, a globalizációs alkalmazás alkalmazkodási alap ö, elsősorban ugye a munkanélküliek támogatására szolgál, de elsősorban még inkább a munkanélküliség megelőzésére szolgálna. Most rátérünk a szavazásra. Az első az csak egy indikatív szavazás, nincsen tanácsi állásfoglalás egyelőre. A 2014-es módosításról, a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es számúakról, amelyek egy csomagot képeznek. Még egy felszólalás. Elnök úr, technikai okokból a 2014-es mobilizáció kérdését a 3-as alapján föl kell még itt vetni, nem? előre szükséges ez? Ezt majd november 20-án tárgyaljuk meg. Jó. Kik támogatják tehát ezeket a költségvetés módosításokat? 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es. Köszönöm. Ki nem támogatja őket? Nem látok. Nemleges szavazás, tartózkodás, három. Most a Stefanek úr jelentésével kapcsolatos módosításokról fogunk szavazni, Andersen féle módosítók, Írországgal kapcsolatban. Kettes bekezdés első pontja kitámogatja. Abstention. Tartózkodás nem volt, ellenszavazat sem, elfogadtuk. Hetes bekezdés, kettes pont, előadó támogatja, ki támogatja, ki van ellene, hárman, tartózkodás, ketten. Elfogadtuk. Hetes bekezdés, hármas pont. Az első rész erről szavazunk, mellette, előadó is támogatja, ki van mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás nincs. Tartózkodás elfogadók 7-es B, 4-es módosító, előadó támogatja ki még. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk 7-es C, 5-ös pontja mellette. Ellene tartózkodás, ketten tartózkodtak, elfogadtuk. 11-es hatos pontja mellette ellene, ketten ellene tartózkodás nincs, elfogadtuk. 12-es A 7-es pontja kitámogatja az előadóval együtt. Köszönöm, ellene. Hárman, tartózkodás nincs 12-es B8-as módosító előadó támogatja ki még. Ellene nem volt tartózkodás, kettő volt, mégis elfogadt. 12-es, 9-es módosító előadó támogatja ki még. Köszönöm, ellene. Hárman ellene szavaztak, tartózkodás, mintha nem lenne. Jó, elfogadtuk. Ez volt a 9-es de, igen, ez volt. 13-as bekezdés, egyes része, tízes módosító, ki támogatja az előadóval egyezően, ellene hárman tartózkodás nincs. Elfogadtuk. Most akkor rátérünk az elektronikus szavazásra, szöveg, módosított szöveg egészéről. Megnyitom a szavazást. le scrutin est clos. Le texte est approuvé par 25 voix. Elfogadtuk 25 igen szavazattal, 3 nemleges szavazattal tartózkodás nélkül. Most rátérünk azokra a módosítókra, amelyek Ketnek kolléga jelentéséhez adtak be. Kettes bekezdés, egyes módosító előadó támogatja ki még. Köszönöm. Ellene. Elfogadtuk. Kettes, egyes pontja. Előadó támogatja. Ellene. Hárman ellene vannak, tartózkodás nincs, elfogadtuk. Négyes bekezdés, hármas módosító, szóbeli módosító, ki támogatja az előadóit, ellene. Köszönöm. Tartózkodás nem volt. Ötös módosító, négyes módosító, ötössel kapcsolatban eladó támogatja ki még. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadok. Hatos bekezdés, ötös módosító. Előadó támogatja ki még. Köszönöm. Ellene. Hárman. Tartózkodás. Nincs. 6B bekezdés 6-as módosító előadó támogatja ki még. Köszönöm, tartózkodás. 6C 7-es módosító, az előzőt elfogadtuk, ezzel mi a helyzet, előadó támogatja, ellene, hárman ellene vannak, nincs tartózkodás, elfogadtuk, 8-as bekezdés, 8-as bekezdés, ez egy előadói szóbel módosítás, ki támogatja? Ellene? Hárman. 9-es bekezdés, 9-es módosító, előadó támogatja ki még, köszönöm, ellene nincs szavazat, 9A, 10-es módosító, ellene, Nincs ellenszavazat, tartózkodás sem elfogadtuk. 9B, 11-es módosító előadó támogatja ki Pour. Merci, qui est contre? Ellene. Ketten ellene szavaztak, elfogadtuk. 10-es bekezdés, 12-es módosító. Kadük, visszavonták. 10A, 13-as módosító ki támogatja, az előadóval közösen, ellene hárman vannak, jó, és akkor jön a záró szavazás elektronikus módon. Le scrutin est ouvert. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 26 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett tartózkodás nélkül elfogadtuk a szöveget. La section 3 euh, sur le rapport. Most Döpré úr jelentéséről fogunk szavazni. Az előadónak adom meg a szót. Euh, Elnök úr, nincs jobb megoldás, mint hogy megszavazzuk a 34-es, 35-ös fizetéseket, mert erre szükség van ahhoz, hogy a most megszavazott jelentést tudjuk intézni. Tehát a kollégákat arra kérem, hogy szavazzák meg ezen kifizetéseket. Elnök, ennek a következménye tehát szavazzunk ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Hárman. Tartózkodás nincs. Más szakaszok. Elnézést, javítja magát az elnök. Módosítások. A létszám tábla a bizottság és az OLAF tekintetében. Elnök úr, egy korábbi ülésen, és kikapcsolódott az előadó mikrofonja. Mikrofont kérnénk. Elnézést, mondja az előadó. Tehát egy korábbi ülésen Kértem a kollégákat, hogy ne fogadják el egyből a bizottság javaslatát, és várjuk meg, hogy kiigazítások, további kiigazítások történjenek a két kérelemmel kapcsolatban. Most úgy gondoljuk, hogy ezen további tájékoztatást kielégítően megkaptuk, ezért tehát megszavazhatjuk ezen két módosítást. Elnök, köszönöm. Szavazzunk tehát ezen két módosításról mellette. Köszönöm ellene, nem látok, tartózkodást sem látok, rendben. Akkor a további szakaszok következnek. Itt Fernandez úr kéri Holmájer asszonyt, hogy a pontosítás, ezen pontosítások meggyőzték-e az előadót? Köszönöm, elnök úr. Az előadó nevében szeretnék hozzászólni. A három kérelemmel kapcsolatban semmilyen ellenvéleményünk nincsen. A régió szeretné megerősíteni a fiatal közalkalmazottak helyzetét, egy másikban pedig a mobilitást, és ezek mindenképpen szükségesek arra, hogy a, megerősíthessük a mobilitási programot úgyhogy mindenképpen tudjuk támogatni ezen kifizetési kérelmet. Ami a számvevőszékét illeti, megint csak ugyanez a helyzet, itt 100 ezer euróról van szó, a cél az, hogy a fizetéseket le lehessen fedni a külügyi szolgálatnál. Ennek, ennek a kifizetésnek a fő célja az, hogy a fizetési változásokat tudjuk lefedni, 4,6 millió euróról van szó. Megint csak meg akarnak erősíteni bizonyos tételeket, amelyek igen jelentősek. Ezért az előadó nevében kérem a kollégákat, hogy szavazzák meg ezen három kérelmet, kifizetési kérelmet. Elnök, köszönöm. Köszönöm Fernandez úr, hogy Holmeyer asszony nevében ezt elmondta. Globálisan lehet erről beszélni, vagy szakaszonként szavazzunk? Blogban, rendben, akkor szavazzunk. Ki van mellette? Kérem, emelje fel a kezét. Ellene? Nincsen ellenvélemény. Tartózkodás? Ketten tartózkodnak. Ezzel lezárhatjuk a szavazásunkat. Nem látok hozzászólást az egyéb napi rendi pont alatt. Rendben, akkor ezzel az ülésünk végére értünk. Berekeztem az ülésre. A koordinátorokat kérem, hogy maradjanak itt, hiszen három perc múlva kezdjük a koordinátorok ülését.